Uh, Kedves kollégák! Azt szeretném kérni, hogy mindenki üljön le. Don't listen. Colleagues. Let's start. Kezdjük meg az ülésünket. Szeretnék mindenkinek a lehető legjobbakat kívánni az új évre vonatkozólag, de ahogyan mindenki tudja, a mai nap egy nagyon szomorú nap. Párizs számára, Franciaország számára, de Európa számára is, és a szabadság, a szólásszabadság értéke számára. Éppen ezért most 10, 10 óra 38 perckor csatlakozni fogunk ahhoz a ceremóniához, amelyet a Simon Weil agórában rendez a parlament elnöke Schulz úr, és egy egyperces néma felállással fogunk áldozni az áldozatok emlékének. 10 óra 45 perckor és azután vissza fogunk ide térni. Tehát fel fogom függeszteni az ülést 10 óra 38-kor, és aztán szépen a Luxemburg téri oldalon fogunk találkozni az elnökkel és más parlamenti képviselőkkel egy rövid megemlékezést fogunk tartani, és aztán visszatérünk ide, és folytatjuk munkánkat. Azt is meg szeretném kérdezni, hogy a napi rendel kapcsolatban vannak-e ellenvetések. Ha nincsenek, akkor vannak más bejelentéseim is. Először is emlékeztetnék arra, hogy lesz egy különleges ülés jövő héten hétfőn 7 órakor, ahol a napi rendünkben szerepel Pier Carlo Padoannal való egyeztetés, ez pedig az olasz elnökség lezárásaként valósul meg. A trialógusokkal kapcsolatban is vannak jó híreim. Sikerült pozitívan lezárni három trialógust, az első a multilaterális, tehát a MIF-ről van szó. Nos, itt sikerült a tanács a parlament megállapodására sort keríteni december 17-én. A következő napok során valószínűleg a Koreperbe is napirendre kerül ez, és január 21-én erre pontot tehetünk majd. Először is szeretnék gratulálni a raportőrnek, Zálba úrnak, egy ügyrendi felszólalásom lenne a Strasburgi ülésszakkal kapcsolatban. A Strasburgi ülésszak igen fontos. Ott kell lennünk a plenárison. Legutóbbi időben és ez most megint így lesz Strasbourgban. Ez egybeesik egy fontos szakbizottsági üléssel, és ráadásul nem is tudjuk pontosan hánykor kell felszólalnunk a plenárison. Egész egyszerűen nem tudjuk így jól szervezni a munkánkat, mert nem lehet, hogy a szakbizottságban és a plenárison párhuzamosan legyen, jelen legyünk. Tehát a következő plenárisra vonatkozólag azt szeretném javasolni, hogy Strasbourgban ne tartsunk különleges üléseket. A múltkor Drági úr volt ott, most megint van egy fontos ülés az olasz elnökség lezárásaként. Megértem persze, hogy nagyon sokaknak szaladnia kell ide-oda, és döntenünk kell, hogy most akkor vagy a plenárison vagyunk, és ott követjük a vitát, vagy pedig a szakbizottsági ülésre tehát szeretném, hogyha megváltozna ez a munkaszervezés Strasbourgra vonatkozólag. Köszönöm szépen! Megpróbáljuk ezt a jövőben elkerülni. Még akkor is, hogyha most ez az ülés, amit említett a kolléga, ez egy hétfő esti 7 órai ülés volt, ez általában nem szokott gondot okozni bár most ez így volt, értem, és be is látom, hogy itt átfedés volt, úgyhogy azt próbáljuk majd a jövőben elérni, hogy ne legyenek ilyen átfedések, világos. Mindkét helyen fontos témák kerültek napirendre, de néha sajnos ez elkerülhetetlen, mert nekünk is nagyon sok feltételnek kell megfelelni, hogy mikorra lehet benyomorítani egy ülést. De ez a koordinátorok döntése minden alkalommal, tehát ők is hallották, amit mondott a kolléga úr, és majd jövőben megfontolják. De nagyon szoros a mai napi rendünk is. Lange úr, kérem, hogy ha még erről akar beszélni, akkor nagyon rövidre fogja magát. Nem akarok én erről eszmét cserélni, csak egyetértek a kollégával az utolsó mandátumunk során. Gyakorlatilag minden ülésünkön felmerült ez a probléma, hogy miért ülésezünk Strasbourgban. Eleinte volt remény, és szerintem nem ezt az eszmecserét kéne tovább folytatni, hanem a Brüsszel időt jobban kihasználni. Előfordult az is, hogy itt hamarabb befejeztük az ülést, utána meg Strasbourgban dupla terhelésnek voltunk kitéve. Tehát kérem elnök urat, hogy minden erővel Brüsszelre csoportosítsa át a feladatainkat. Köszönöm. Jó, akkor átérek a következő napi rendi pontra. Első háromadal egyeztetésünk megvolt, gratulálok. Sikeresen lezártuk a pénzmosással kapcsolatos irányelvvel kapcsolatban is a háromadal egyeztetést. A LIBE bizottsággal közösen december 16-án Strasbourgban döntés született. Ez nagyon fontos mérföldkő és fontos irányelv a parlamentünk szempontjából. A parlament jelentősen módosította az eredeti szöveget, sikeresen bevezettünk fontos gondolatokat a szövegbe. Gratulálok az előadónak, Karinsz úrnak, illetve az összes árnyék előadónak, akik ezen dolgoztak az Ekon bizottságon belül. Ebben a konkrét esetben, ha a tanács megerősíti eh, első olvasatban a szöveget, akkor nem lesz második olvasat, és szavazásra kerülhet sor 2015 márciusában vagy áprilisában. Jelenleg ugye ajtók mögötti csendes eljárás zajlik péntekig, és január 27-én megtudjuk, illetve újra tárgyaljuk ennek az egyeztetésnek az eredményét, és reményeink szerint márciusban vagy áprilisban szavazunk a plenárison róla. Végül a tárgyaló csapatunk megoldást, megalapodást kötött az európai statisztikai témában is. Ez is egy fontos téma, amely már régóta akadozott. Gratulálok megint csak Bajé úrnak és az árnyék előadóknak, hogy két évnyi tárgyalás után végre tető a Waiting for the further step, we will vote this, uh, the consultation, we will, we will, we will have the reconsultation. Uh, uh, Újra fogunk tárgyalni jövő héten, vagy ma már ma, mondja nekem itt a titkárság már a mai napon. Ezek tehát a bejelentéseim, közleményeim, és most rátérünk a két alelnök megválasztására. A harmadik és negyedik alelnök megválasztására. Az, e- az előző két alelnökünk miniszter és biztossá választása okán, akik kiváló munkát végeztek és kiváló karrierlépést is tettettek, tettek most előre. Tehát következik Először az első alelnököt kérdezem, hogy van-e koordinátorok részéről javaslata jelöltek személyére vonatkozóan. A frakciók egyenként megszólalhatnak. Az ECR frakcióból Sander szeretném eh, a harmadik alelnöki posztra javasolni az említett személy teljes jogú tagja az Econ bizottságnak, és kitöltötte, beadta a pénzügyi összeférhetetlenségről szóló nyilatkozatot. Elfogadja a jelölését, ahogy látom. Akkor közfelkiáltással azt hiszem elfogadhatjuk őt. Kérem is a lelnök asszonyt. Gratulálok neki, hogy azonnal jöjjön is ide föl hozzánk pontosabban alelnök urat, elnézést kérek, és utána a negyedik alelnök megválasztását is megejtjük. So now we can proceed uh, Lépjünk tovább. Kérdezem, hogy van-e a negyedik alelnök személyére javaslat. Bártúr, köszönöm. A néppárt nevében. Padló Szálvát szeretném jelölni, aki az előző időszakban első alelnöke volt az Ekon bizottságnak, és nagyon kiváló munkát végzett, és negyedik alelnökként is biztos vagyok benne, hogy kiváló lesz. Igen, az említett személy teljes jogú tagja az Econ bizottságnak, kitöltötte az összeférhetetlenség nyilatkozatot, úgy látom, hogy elfogadja a jelölést, akkor ha megengedik, akkor közfelkiáltással javaslom elfogadni őt a negyedik alelnöki posztra. Congratulations! Gratulálok! Fáradjon ki, uram! Now I hope uh, Vice Chair will wait some months or year before becoming minister. Remélem, hogy ők most picit várnak egy-két évet azzal, mielőtt ők is miniszteri posztot vagy biztosi posztot vállalnak hazájukban, vagy az Európai Bizottságnál. Thank you very much. Köszönöm. Most pedig tovább léphetünk a negyedik napi rendi pontunkra, ami a bizottsággal való ismételt konzultáció témája, amit épp említettem is az előbb, az európai statisztika. Szavazni fogunk. A 72-es eljárási, 73-as eljárási cikk vonatkozik erre. A 2009-es európai statisztikára vonatkozó jogszabályról, amely témában, ahogy éppen elmondtuk, a tanácsról megegyezés született. Ez a szöveg kiegészíti a, a six-packről szóló rendeletet, és a demokratikus ellenőrzésre tesz javaslatot. Pillanat. The EP managed, I will now... Megadom most az előadónak a szót, hogy az Eurostat vezetőjére és az Európai Parlamentre vonatkozó részeket mondja el nekünk. A két pillér szétválasztása volt itt a tét, a statisztika és a függetlenség, és a nemzeti központi bankok függetlensége, illetve a bizottságnak lehetővé tétele arra annak, hogy ellenőrzéseket végezzen. Kérem tehát az előadót, Ubai urat, hogy tájékoztasson minket az eredményről. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy nagyon fontos téma. Két éven keresztül feküdt az asztalunkon ez a kérdés. Azt hiszem, hogy a lényeg már elhangzott, de a legfontosabb talán az, hogy sikerül javítani az európai statisztikai rendszert, és kikerülni azokat a különbségeket a különböző tagállamok között, amelyek csapdákat állítanak elénk. Fontos tehát tagállami szinten is megőrizni a függetlenséget, de mégis a jobb összehasonlíthatóság és információ csere, a jobb együttműködési alap kialakítása volt a cél. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Ez egy második olvasatbeli eljárás. Koraper elfogadta a trialógus szövegét december 19-én, most pedig a, ta, a mi szakbizottságunk kell, hogy visszaírjon a tanácsnak egy levelet, tehát az eljárással kapcsolatban szeretnék egy szavazást kérni, kézzel fel, kézfeltartással való szavazást, ki az, aki támogatja ezt a trialógusban elfogadott megállapodást. Ki az, aki nem támogatja? Tartózkodók, hárman. Nagyszerű. Még egyszer gratulálunk a jelentéstevőnek. Írni fogok egy levelet a tanácsnak az elhangzottak alapján. Most pedig következik az 5-ös, 6-os és 7-es napirendi pontok, amelyeket együtt fogunk tárgyalni. Kollége. Nos, Markus Ferber kolléga a mai napon sajnos nem lehet jelen, és ezért megkért engem, hogy a három jelentését mutassam be. Azzal az indokolással, hogy ezeket a jelentéseket az elmúlt évben terjesztette elő. Ezt csak szerettem volna hogy az elején leszögezni. Hogyan kezdjük? Kezdjem én most? Megadtam önnek a szót, úgyhogy kezdje el kérem. Köszönöm szépen. Három véleményt fogalmaztunk meg a három felügyeleti hatósága kapcsolatban, az, amelyek az Európai Parlament kezdeményezésére lettek megalapítva. Ezek olyan vélemények, amelyeket a Költségvetési Ellenőrző Szakbizottságnak készítettünk el, amely ugye a költségvetési ellenőrző munkát itt a házon belül végzi. Vannak megjegyzések, amelyek a számvevőszék jelentésére alapoznak, amelyek a múltbeli jelentésekre alapoznak, de vannak olyanok is, amelyek a három hatósági elnök meghallgatásán nyert felismeréseken alapulnak. Hogyha megengedik, akkor most az elején összefoglalnám ezeket a véleményeket, hiszen ezek azonosak tartalmukat illetően a bankhatósága kapcsolatban azt javasolja Ferber kolléga, hogy általánosságban járuljunk hozzá a mentesítéshez, ugyanakkor a véleménytervezetben kihangsúlyozza-e hatóság megalapításakor a parlament által játszott szerepet, és különösen a 2014 per 5-ös számvevőszéki jelentésnek kölcsönöz nagyon nagy hangsúlyt, hiszen ebben felszólítják az ebát arra, hogy az új szabályozás működésében mutatkozó gyengeségeket azokat szüntessen meg, az európai bankoknak az ellenálló képességével és a fogyasztóvédelem növelésével kapcsolatos határokon átívelő munkát pedig jobban ellenőriz. Az elmúlt ciklusban támogattuk ezt. Ugye induláskor problémái voltak ennek a hatóságnak, akár csak a többi felügyeleti hatóságnak, de megfelelő erőfeszítéseket tettek, hogy ezeket a problémákat eh, eh, leküzdjék így például megfelelő pénzügyi forrásokkal. A pénzügyi struktúrákban, a közös finanszírozási struktúrákban rejlenek továbbra is a problémák, hiszen itt a tagállami ható, tagállamok és az európai hatóságok együtt finanszírozzák a hatóságot. Továbbra is napirenden szerepel ez a probléma. Ferber kolléga valamennyi három felügyeleti hatóság esetében azt emelte ki különösképpen, hogy a jogszabályalkotó által meghatározott hatáskörükre kell korlátozniuk tevékenységüket. Ez egy jelentős dolog. Felszólítjuk a bankhatóságot többek között arra, hogy növelje a forrásait, a személyzeti ellátottságát, és azokat a feladatokat, azért, hogy azokat a feladatokat, amelyeket a jogszabályalkotó hatáskörébe utalt, megfelelően el tudja látni. Az európai pénzügyi piaci szabályozás végrehajtása keretében ez ugyanakkor ahhoz is vezethet, hogy a felügyeleti tevékenység mellett, az Európai Központi Bank mellett egy további felügyeletet nevelünk föl, és az ennek hatáskörébe tartozó feladatok új intézményközi konfliktusokhoz vezetnek. Ferber kolléga ezzel kapcsolatban tekintettel arra, hogy itt ugye korlátozásokról van szó, ugye, ugye terjedelmi korlátozásokról van szó a vélemény esetében, két módosító indítványal állt elő indokolás nélkül, és ezek pontosan erre a problémára vonatkoznak. Így a kiegészítő módosító indítványában azt kéri, hogy az EBA a rendelkezésre álló forrásoknak egy részét a különböző irányelveknek a kidolgozására használja fel, olyan irányelveknek vagy olyan iránymutatásoknak a kidolgozására, amelyeket a jogszabályalkotó nem fog majd kidolgozni, másodszorban pedig az európai jogszabályalkotó által meghatározott hatáskörnek az ellátására fordítsa a forrásait. Tehát a vélemény az ebával kapcsolatban alapvetően pozitív, hiszen a kezdeti nehézségekből a felügyelet tanult. A második vélemény, sajnos rosszul áll a napirenden, itt az Európai Értékpapír Felügyeleti Hatóságról van szó, az én anyanyelvemen azonban ezt eh, Európai Értékpapír és Piacfelügyeleti Hatóságnak hívják, Sajnos rosszul áll a neve legalábbis a német napirenden. Itt Ferber kolléga egy rövid véleményt fogalmazott meg úgy szintén, amely valamivel pozitívabb, legalábbis ami az összértékelést illeti, a szám, az Európai Számvevőszék értékeléséhez képest, de Ferber kolléga itt is hangsúlyozza, hogy a korlátozott forrásokra való tekintettel az európai jogszabályalkotó által átruházott hatáskörökre kell koncentrálni a hatóságnak, és és hogy a finanszírozásnak az elmaradása hosszú távon nem fogja támogatni e, azt, hogy az Európai Unióban egy ilyen független és megfelelően működő felügyeleti hatóság jöjjön létre a delegációk jogtosok területen. A harmadik hatóság pedig az Európai biztosítás és foglalkoztatási nyugdíj felügyelet. Itt is a 2013-as költségvetési évről olvashatunk túlnyomó többségében pozitív megállapításokat. Az elmúlt értékelés során nagyon nehéz kérdések vetődtek fel, amelyek többek között bérleti szerződésekkel, időszakos vagy határozott idejű szerződésekkel függöttek össze, ezeknek a megoldása már a megfelelő úton halad. Most még ugyan felépülőben van ez az új felügyeleti hatóság, de a ráruházott feladatokat megfelelő módon és személyzeti és pénzügyi szempontból is megfelelő módon tudja ellátni. Ferber kolléga itt is utal arra, hogy az uniós jogalkotó által meghatározott hatáskörre kell, hogy korlátozódjon a tevékenység, és itt is utal a szabályozás elégtelenségére. Szeretném még elmondani azt is, hogy ezeket a Ferber kollégától származó javaslatokat a legmesszebb menőkig elfogadjuk. Azonos állásponton vagyunk, az elmúlt parlamenti ciklusban elfogadott parlamenti állásponttal. Intenzív párbeszéden alapulnak ezek a megállapítások, a három hatósággal folytatott párbeszéden, ezek az általunk felállítani kívánt intézményeket úgy kívánjuk erősíteni, hogy ne nőjenek egy konkurenciává az Európai Központi Bank mellett. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm, Ferber úr. Most megadom az árnyék előadóknak a szót, Ludvigson úr először. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni ezt a kiváló munkát, a tervezetet, nagyon jó kiinduló pont ez az eljáráshoz, és nem lesz ezzel különösebb gond, meg lesz itt a kompromisszum szerintem. A számvevő szék ugye felülbírálhatja ennek a három legyeleti szervnek a döntéseit, és ennek jogi alapja is van. Nincs okunk, hogy ezt megkérdőjelezzük, hogy ez észszerű. A számvőszéknek a szabálytalanságokra vonatkozó megjegyzései nem befolyásolják a mentesítést. Ami a konkrét részleteket illeti, három gondolatom lenne. Fontos, hogy hogy ennek van egy olyan hatása, hogy nem volt kellő pénzügyi kibéleltség ezeknek a felüljelő hatóságoknak a múltban, 2011 óta, volt ez gond, és a jövő szempontjából fontos, hogy rávilágítsunk, hogy a megnövekedett feladatokhoz megnövekedett forrásokat kell hozzárendelni. Lehet, hogy racionalizáció is nyilván fontos szempont, de továbbra is fennáll a forráshiány problémája. Legyünk továbbá kicsit szélesebb látókörűek a tekintetben, hogy ezeknek a hatóságoknak milyen fogyasztóvédelmi szerepük van, hogy ügyfélvédelmi szerepük. Tény, hogy ezek tehetnének többet. Harmadik gondolatom pedig úgy gondolom, hogy egy kicsit árnyaltabban kéne fogalmazni, amikor a számbevőszék jelentését vizsgáljuk az IBA-ről, a bankhatóságról, nem vagyok arról meggyőződve teljesen, hogy ezek az ajánlások pont azt a célt fogják elérni, amelyet szándékolnak, Úgyhogy ezzel kapcsolatban lenne néhány kérdésem a számvevőszékhez, de konstruktív eljárásban vagyok érdekelt, és gondolom ennek nem is áll semmi az útjában. Köszönjük szépen. A ECR részéről Luke úrnak adok szó. Itt auch dem Berichterstatter. Köszönöm szépen, én is köszönetet mondok az előadónak a munkájáért. Engedjék meg, hogy a három jelentéssel kapcsolatos állásfoglalásomat összefoglaljam, ahogy azt tette eh, az előadó is, hiszen hasonló tendenciák mutatkoznak ezekben a véleményekben. Ami az ECR frakció számára lényeges, azok elsősorban azok a megjegyzések, amelyek a három felügyeletnek eh, a személyzeti ellátottság hiányaival kapcsolatos eh, igényeit illeti, és az Európai Unió a részükre biztosított költségvetési forrásokkal eh, függenek össze. Vannak olyan véleménybeli megjegyzések, amelyek alapvetően jó irányba mutatnak már, de véleményem szerint még a szubszidiaritás gondolatát nem veszik kellő mértékben figyelembe. Úgy gondolom, hogy sokkal erősebben ki kellene hangsúlyozni a jelentésnek a vonatkozó, a véleménynek a vonatkozó részében, hogy olyan európai szintű felügyeleti szerveket hoztunk létre, eh, amelyek tagállami szintű forrásokat is használnak eh, föl, erőforrásokat is használnak föl, tehát az eredeti hatásköri meghatározása e, felügyeleteket mindenképpen összefüggésben kell értékelni azokkal a felügyeleti tevékenységekkel, amelyeknek tagállami szinten határokon átívelő jellege van, és amelyek európai szinten adott esetben jobban elláthatóak, mint tagállami keretek között. Hogyha ezt így elfogadjuk, akkor a további forrásokkal kapcsolatos kérést szkepszissel kell kezelnünk, és sokkal inkább arról kellene gondoskodni, hogy hogyan tudjuk rávezetni arra a felügyeleteket, hogy a szinergia hatásokat egymások között, illetve a tagállami hatóságokkal együtt jobban kihasználják, és tényleg hatékonyan használják. Egy további megjegyzésem pedig a vegyes finanszírozással kapcsolatos véleménybeli megállapodást érinti, amit ugye kedvezőtlennek ítél meg a vélemény. A jelentés azt javasolja, hogy az Európai Unió költségvetésében önálló költségvetési sorokon jelenjen meg a felügyeletek a szükséges forrás. Én itt visszafogottabb lennék ezekkel a plusz vagy pótlólagos költségvetési sorokkal kapcsolatban hiszen itt a pénzügyi piac szereplői által befizetendő további díjakat, felügyeleti díjakat irányoznak elő a források pótlására. Úgy gondolom, hogy e, ezt a szempontot erősíteni kellene a véleményben. Zárásképpen e, minek után a három intézményről most összefoglalóan beszéltem, és a három véleményről összefoglalóan beszéltem, szeretnék kitérni arra a pontra, amit Langen úr szintén véleményem szerint joggal említett meg az Európai Bankhatósággal kapcsolatban. Ott erősen kell gondoskodni arról, hogy ne legyen felügyeleti tevékenységek megkettőzéséről szó, tehát ne legyen konkurencia az Európai Központi Bankkal, és ne lássanak olyan feladatokat, amelyeket az Európai Központi Bank már ellát. Úgy gondolom, hogy itt hatóságoknak az egymás mellett élését kell megteremtenünk úgy, hogy megfelelően lehatároljuk egymástól a hatásköröket, és nincsenek átfedések. Köszönöm szépen. Jó, Mr. Luke. Köszönöm, Cinque Berzo, Luke. Torvalds úr, köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját, és úgy gondolom, hogy Werner Langen tolmácsolni tudja köszönet nyilvánításomat a jelentéstevő felé. Az EBA létrehozása az Európai Uniós teljes mértékben működő pénzügyi piacoktól is függ. A 2015-ös költségvetésben megvizsgáltam, hogy hogy néznek ki a költségvetési tartalékai ezeknek az ügynökségeknek. Úgy tűnik, hogy nem megfelelőképpen vannak finanszírozva ezek az ügynökségek, még akkor is, hogyha van javulás az eredeti javaslathoz képest. Ez egyébként a parlamentnek és ennek a szakbizottságnak különösképpen köszönhető. Természetesen arra is szükség van, hogy jobban osszuk el a jelenlévő forrásokat, erre egyébként rámutat a jelentéstevő is, és végül már a korábbi vitákból is kiderült az, hogy egy olyan rendszerre lenne inkább szükség, amely a piaci szereplők általi finanszírozás, amelyben a, ez a fajta finanszírozási lehetőség is szerepel. Thank, thank you. Köszönöm szépen. GUE nevében Matt Cartley. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon technikai jellegű uh, jelentés, úgyhogy nem akarok még egyszer uh, ismétlésekbe bocsátkozni. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját, és nagyon sokan tudják azt, hogy mennyire nehéz helyzet alakult ki a testületek működésével kapcsolatban, illetve az eljárásokkal kapcsolatban. Úgyhogy jók azok a javaslatok, amelyek arra vonatkoznak, hogy ezeknek a testületnek a felülete, a, a, a működési területeihez igazítsuk hozzá a költségvetési finanszírozásukat is. A bizottságnak is, illetve a tanácsnak újra kellene gondolkodnia, újra kellene gondolkodni, gondolnia azt, hogy hogyan kíván külön költségvetési sorokban szerepet adni ezeknek az ügynökségeknek. Elnök? Iteres. Scott Cato. Thank you very much, Chair. Um... Köszönöm szépen. Szeretnék először is a kollégám nevében elnézést kérne, miért nem lehet itt, és én fogom elmondani az ő véleményét. Tetszik neki a jelentéstevő megközelítése, de ugyanakkor a szocialisták nevében a, az árnyékjelentéstevő által felvetett gondolatokat is támogatjuk a módosítások formájában is. Q. Köszönöm. FDD. Uh, Wolf. Wolf. Yes. Just think of the animal and you're pretty much there. It's not, not a full moon yet, so you're pretty clear. Um, thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőnek is a munkáját. Arra gondolok, hogy az adófizetők olyan személyek, akik ugyan a kormánynak dolgoznak, mégsem kell a közigazgatási államvizsgájukat letenniük. Mint hogyha elfelejtenék itt egyesek, hogy itt végül is a végső számlát azért az adófizetők fogják megfizetni. És ez két szempontból is fontos. Az első az inkább egy javaslat, az ebára vonatkozólag, ugye ők több embert szeretnének, és több pénzt, hogy többet dolgozzanak. Én viszont azt szeretném elérni, hogyha több pénzt és több embert kapnának, de arra a feladatra, hogy segítsék az adófizetők és az emberek munkáját. Azért ne felejtsük el azt, hogy itt milyen megszorítások vannak mindenhol, nem csak a ö, bevételekkel kapcsolatban, hanem azzal is, hogy hogyan költjük el a pénzt a költségvetéssel kapcsolatban is. Éppen ezért világosan ki kell derüljön az, hogyha valaki egy külön költségvetési sort kíván elérni a költségvetésben ennek a testületnek, akkor tulajdonképpen ilyen önálló életre kell majd ez a testület, és egyre többet és többet fog követelni az adófizeték pénzéből. Tehát ezért szerintem ez nem jó ötlet, ne vegyük ki ne legyen külön költségvetési sor, mert a mi feladatunk az, hogy ezeket a testületeket ellenőrizzük, és szolgálatába állítsuk az adófizetők elvárásainak az ő munkájukat. Fontos az is, amit hallhattunk a terhek megosztásával kapcsolatban. Én attól félek, hogy az Egyesült Királyságban fog megint csak csattani az ostor. Az én választókerületemben 160 ezer személy dolgozik a pénzügyi piacokon. Ez éppen olyan, mint hogy Franciaországban nagyon sok a bánya, vagy Németországban mm, az autógyártás. Ezek az emberek további adókat kapnak majd a nyakukba, olyan embereknek kell majd átadják a bevételük egy részét, akik az ő kenyerüket fogják pusztítani. Az nincsen rendben szerintem, hogy a piaci szereplők olyan testületeket finanszírozanak, amelyeknek nincsen beleszólásuk a munkájába. Porter. Most az előadónak adok szót. Én csak a Ferber kollégát képviselem, itt az elmúlt ciklusban a kollégákkal együttműködve folytattam le ezt a montát. Itt eh, ismert érvek tűntek fel újra a hozzászólásokban, amelyek annak idején eh, nem nyertek többséget itt. Az egyik ilyen érv ugye a finanszírozás kérdése. A három európai felügyelet a tagállamok ellenállása ellenére lett létrehozva által, és a bizottság kezdeti ellenállását legyőzve lett létrehozva. Itt gondolok meg Grívi ír biztosra, aki annak idején megtagadta azt, hogy európai intézményeket hozzon létre a pénzügyi válság leküzdése érdekében. Az Európai Parlamentnek tehát egy ős érdekéről van szó, hogy olyan felügyeleti szerveink legyenek, amelyek szakértelemmel nyúlnak a témához, függetlenül tanácsokat adnak, és ezeknek önálló költségvetési sora legyen, és ki legyenek valahogy váltva ennek a tagállamok és Európai Unió között megoszló vegyes finanszírozásnak a békjójából. Másodszorban itt van a, a piaci felügyeleti díjaknak a kérdése, ez szükséges, rossz, ez benne van Ferber kolléga anyagában is, azonban sosem terveztük azt, hogy a felügyeleteknek a teljes finanszírozását a piaci szereplőktől beszedett felügyeleti díjakból oldjuk meg. Teljes mértékben. Hogyha úgy lennének a dolgok, hogy Wolf kolléga gonota volna, akkor egyáltalán nem lennének felügyeleti szervek. Én ezt a ítéletet megengedem magamnak 20 éves szakbizottsági tevékenység után, hogyha úgy mennének a dolgok, Eh, ahogy Nagy-Britanniában akarták volna, akkor a felügyeleti szerveknek egyáltalán nem lenne demokratikus megalapozás, ugyanis Nagy-Britannia már a kezdetektől fogva elutasított ezeket a felügyeleti szerveket, eh, és ők eh, voltak azok, akik ezt a vegyes finanszírozást forszírozták. Én azt szeretném, hogyha a világos európai dimenzióját támogatnánk az ügynek, és egy önálló költségvetési sort kapnának ezek a szervek, kiegészítve ezt a felügyeleti diakból való finanszírozásból, és így megfelelő finanszírozást kapnának. Ugyanis jelenlegi formában csak forrásokat pazarlunk, pocsékolunk el, és olyan e, munkaerőt használunk fel, e, amelyeket nem kellene felhasználnunk, hogyha tényleg független felügyeleti szervekről lenne szó. E, úgy gondolom, hogy ezzel ellentétben áll a szubszidiaritás elve. A három felügyeleti szerv pontosan azért lett létrehozva, mert hogy felismertük azt korábban, hogy nem elegendő a tagállami felügyeleti hatóságok munkájára való építkezés. Ugyanis ők különböző megközelítésmóddal dolgoznak, és pontosan ez volt az egyik oka annak, hogy a pénzügyi válság Európában ilyen dimenziót öltött. Hogyha a tagállami felügyeletek pedig nem működnek együtt, akkor sem szubszidiaritás elve mentén haladva nem tudunk tovább lépni a probléma megoldásában. Harmadsorban Szeretnék köszönetet mondani a széleskörű támogatásért, ami a hatáskörnek, a, illetve a feladatoknak a korlátozását illeti. Ferber úr nevében is köszönetet mondok, persze ő majd elmondja ezzel kapcsolatban a véleményét. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dimenzió, sokkal fontosabb, mint a szubszidiaritásra való hivatkozás. Az európai felügyeleti hatóságoknak arra kell korlátozniuk magukat, amit mi európai jogalkotóként, parlamentként, tanácsként, nekik hatáskörként meghatároztunk az emire kapcsolatos delegált jogi aktusok keretében. Az EIOPA olyan intézkedéseket javasol, amelyek túlmutatnak azon, amelyek, mint amit mi jogszabályalkotóként tíz tárgyalás során megállapítottunk. A bizottság ezt nem hajlandó, hál' Istennek elfogadni. De ezen az egy példán is már, amit én magam is nagyon jól meg tudok ítélni, jól látható, és kijelenthetem azt, hogy fontos a hatásköröknek a korlátozása, sokkal fontosabb kérdés ez, mint további forrásoknak a követelése. Vannak olyan vélemények, amelyeket el tudok fogadni. Itt tudom például annak a kérdése, amit több kolléga is hangsúlyozott, így például a zöld kolléga, és az EFDD képviselője is, ők mindannyian hangsúlyozták azt, hogy a fogyasztóvédelmi dimenziót erősítenünk kell sokkal jobban. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, ami e három felügyeleti hatóságnak, a tevékenységüknek nem áll feltétlen teljesen a középpontjában. Az ő tevékenységük középpontjában az van, hogy a piaci szereplőket meghallgassák, javaslatokat, iránymutatásokat dolgozzanak ki, egységes sztenderdeket terjesztenek elő, és nem feltétlenül az az elsődleges céljuk, hogy a fogyasztók védelemmel foglalkozzanak, ami, jogszabály, ami a jogszabályalkotónak egy további feladata. Úgyhogy Torvalds úlnak az ajánlásait és, és gratulációját mindenképpen át fogom adni Ferber kollégának. Ferber kolléga reméli, hogy egy élénk vita fog kialakulni ebben a kérdésben is a jövőben. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen, Lange úr. Annak a tükrében, hogy nagyon kevés időnk van a véleménytervezet elfogadásáig, illetve annak bemutatása óta között. Az ECON tagok úgy döntöttek decemberben, hogy a három eljárást kivételesen kinyújtják, így a módosítók benyújtási határideje holnap 12 óra. A módosítókat 26-án, 27-én fogjuk megvizsgálni. Február 23-24-én lesz a szavazás az Ekon bizottságban, április 24-én a KONT bizottságban, és az áprilisi plenáris elé kerül be a szöveg. Ez e a módosítók benyújtásához be, e, terjesztett határidő szerintem elfogadhatatlan, lehetetlen az, vagyis 26 órán belül mindenki ezt megírja, ez túlzott elvárás. Én jövő hétfői kitolnám a módosítók benyújtási határidejét. A határidőt együtt döntöttük el az előadóval, egy naptár alapján, amelyben ugye figyelembe kellett vennünk, hogy mi vélemény adóbizottság vagyunk, és a kont bizottság napri, naptárát kell követnünk. Egyébként már előre tudható volt, hogy ez a különleges eljárás, ugye meghosszabbított eljárással jár, és sajnálatosan azt kell, hogy mondjam, hogy ezt most nem tudjuk már megváltoztatni, ez egy adott helyzet, e, ezt nem tudjuk már módosítani, a konthoz kell igazodnunk. Köszönöm. Nézzük a következő napi rendi pontunkat, amelynek a címe új időszak új jelentés. Rozáti úr jelentés tervezetéről fogunk eszmét cserélni. Az európai gazdaságpolitikák koordinációjáról és 2015 es növekedési jelentésről. Rozáti úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ez a jelentés a bizottság egy nagyon fontos anyagára hivatkozik, az éves növekedési felmérésre, amely éves ritmusban szokott megjelenni, és a tagállami gazdaságpolitikáknak ad iránymutatást ez most ismét elkészült, hogy a 2015-ös prioritásokat ki lehessen jelölni, és hát maga is megfogalmazza azokat a fő kihívásokat, amelyekkel a tagállamoknak kell majd megküzdeniük az egyes negyedévek során. Ez a jelentés nagyon fontos anyag, és az erre vonatkozó, a dokumentumra vonatkozó jelentés is egy komoly hozzájárulás részünkről az európai gazdaság politikához, illetve annak koordinációjához. A jelentés értékeli a jelenlegi gazdasági helyzetet, és nem túl rózsásnak ítéli azt. A gazdasági növekedés az EU-ban stagnál, továbbra is, főleg az eurozónában egyébként. It's, you wanted to... Ah, Oh, sorry, okay. I thought... Hittem, hogy most egyből akar mondani valamit, Hökmárk úr, vagy ügyrendi felszólalása van. Nem, nem, nem, csak jelentkeztem, hogy már később akarok felszólalni. Na, jól van akkor. Folytathatom. Az eurozónában a stagnálás továbbra is fenn fog állni, ez nagyon pessimista kilátás ezt a maga a felmérés és a róla szóló jelentésem is leszögezi. Hogy, jött, hogy jutottunk megint ide? A szakértők szerint a stagnálás mögötti fő ok az alacsony szintű beruházás volumen, és amikor értikeljük a helyzetet, akkor azt látjuk, hogy a beruházások mértéke jóval alacsonyabb, nem csak a 2007-es csúcsnál, hanem még a válság előtti éveki szintnél is. 300-400 milliárd eurás, eurós a hiányzó összeg. Mi ennek az oka? Ennek a nagyon kiábrándító beruházási teljesítménynek. Az okokat részben a hitelek iránti kereslet környékén, a pénzügyi források, a hitelek elérhetőség területén kell keresnünk, ami a keresleti oldalt illeti, ugye alacsony a bizalom, nagy a bizonytalanság a jövőre vonatkozóan, nagy az eladósodottság, és a cégek és a költségvetések sem akarják újabb adósságba verni magukat. És persze pénzügyi megszorítások is érvényesülnek, amelyek ellehetetlenítik a pénzügyi ösztönzők megfogalmazását egyes országokban különösen erősen. Ami a kínálati oldalt illeti a hiteleknél, a pénzügyi szervezetek is ö, nehezen vállalnak kockázatot, ami érthető. Maguk is, a bankok is a mérlegük egyensúlyba hozásával vannak elfoglalva, és gyakran képtelenek megfelelő hitelállományt kibocsátani. Az első konklúzió ebből, hogy amit tavaly láttunk, az ugyan egyfelől a pénzügyi biztonság megerősödését hozta az Európai Unióban. Nagyon sok ország van volt költségvetési hiányeljárás, 24-ről 11-re csökkent azonban ezeknek a számok, tehát a stabilitás nőtt az eurozónában és azon kívül is sikerült egyes költségvetéseket nagyjából rendbe tenni, és ez egyes országokban most már eljutott odáig a helyzet, hogy a hazai keresletet növelni lehetett. De ez csak egyes országokban érvényes. Ugyanakkor vannak problémás országok, Írországot is említhetném, mint sikertörténetet, hogy a strukturális reformok eredményt hoztak, de mondom, vannak olyan országok, ahol viszont súlyos maradt a helyzet. Az alacsony alajár, amely korábban sokatnak gondot okozott, nem a magas alajár, tehát ennek az olcsóbbá vállása az olajimportáló országok számára költségvetési, relatív költségvetési töbletet hozott, tehát megmaradt a pénz egy része, és ez akár másfél százalékos GDP növekedést is okozhat önmagában. De ez még önmagában nem jelenti azt, hogy az európai gazdaság a növekedési pályára állt volna, ez csak egy pénzügyi segítség. 25 millió ember munkanélküli, és egyes országokban, sok országban nagyon súlyosak a társadalmi feszültségek, és sokkal több fellépésre és eltökéltségre lenne szükség, hogy ebből a szörnyű helyzetből kilábaljunk. A bizottság éves növekedési jelentését egy olyan megközelítésre alapozza, amely eleve a növekedést ösztönző eszközök működését is gorcső alá veszi. Szerintem ez jó megközelítés, de ezen túlmutatóan valami kivételes új ö, eszközre is szükség lenne, hogy az egyszerre jelentkező alacsony bizalmat és alacsony hitelezési szintet ki lehessen billenteni a jelenlegi stagnálás állapotából. Ezek ugye negatív és pozitív körök, tehát ki kell törni az ördöki körből, és akkor beindulhat egy pozitív visszacsatolás. Tehát megfogható befektetési, beruházási tervekre van szükség, strukturális reformokra és konszolidációra. Ezeknek az egyensúlyára. A beruházási tervek Európában egy nagy európai beruházási terv nagyon sokat lendíthetne a gyenge megrendült bizalom helyzetén, és Ugyan még nem tudjuk, hogy ez a terv mit fog tartalmazni, de láthatóan a bizottság tervezi egy ilyennek a megfogalmazását, és minden eszközzel azon van, hogy a meglévő alapokat összefogja egy ilyen ö, frissítés érdekében. Ami a növekedés konszolidáció második pillérét illeti, a bizottság megkülönbözteti az egyes tagállamokban uralkodó helyzetet, nem lehet általánosítani, hogy hol, hogyan működik vagy nem működik a megszorítás. Az jó, hogy az előző dokumentumhoz képest a megszorító intézkedések száma csökkenőben van, de egyes országoknak még ezen a területen is lépni kell, mások már a belső keresletüket ösztönzik ahol még pénzügyi konszolidációra van szükség, ott is azonban növekedésorientált konszolidációt javasol a bizottság, és azt, hogy az állami befektetéseket különös védelem vegye körül, ideértve az energiaügyi, innovációs és oktatásügyi intézkedéseket, beruházásokat. És újdonság idén a jelentésben, hogy végre megjelenik a szövegben a rugalmasság új értelmezése a stabilitási és növekedési paktum kapcsán. Ezt üdvözöljük. Ugye most sem sokat mond a szöveg a rugalmasságról, de legalább belekerült végre, és ez újabb lehetőséget nyit meg egyes országok előtt, akiknek még mindig túlzott költségvetési hiányi eljárásuk van. Ami a strukturális reformokat illeti, nos, ezen a területen nemzeti szinten a bizottság szerint sokkal többet lehetne és kellene tenni. A tagállamoknak sokkal ambíciózusabban kéne a reformokat bevezetni. Ez persze ebben semmi új nincs, ezt régóta tudjuk. Főleg a munkaerőpiaci reformok, a szociális védelmi rendszerek modernizációja, a termékek és szolgáltatások piacának rugalmasabbá tétele, a, a bürokrácia csökkentése az üzleti szféra ö, érdekében és az innováció támogatása. Jelentésemben megpróbálok túl lépni a bizottsági ajánlásokon, amelyekkel ugyan egyetértek, de én más területeken is elvárnék intézkedéseket, lépéseket, hogy ne tartson túl sokáig a felszólalásom, csak röviden említeném azt a négy pontot, amely szerintem fontos, amelyet jobban kéne hangsúlyozni az éves nevekedési jelentés kapcsán. Erőfeszítéseket kell tennünk, hogy a kis és középméretű vállalkozások finanszírozása javuljon, alternatív pénzügyi finanszírozási módszerek bevezetésével. Második gondolatom, több aktivitásra lenne szükség a csődejárás területén, ez óriási terheket ró mind a cégekre, mind az államra, és a magánszférában pedig eh, lehetővé kéne tenni jobban, hogy a cégek visszatérjenek a saját működési normáikhoz. Harmadik pont, a reformokat jobban vállalnia kellene a kormányoknak. Tudjuk, hogy ezek fájdalmasok, de mindenhol beváltak, igenis lehetséges, rövid, nehéz időszak után eredményességbe átcsapni, tehát a kormányoknak vállalni kell bátran, különösen, hogy ha demokratikusan választottak, és hát azok az ilyen lépéseket. Tehát a nemzeti kormányok odaállása a reformok mögé nagyon fontos, és végül pedig többet kéne tenni az Európai Unión belül a versenyképesség ösztönzéséért, kis, kevés kivétellel a legtöbb területen Európa folyamatosan elveszti pozícióit a világpiacon. Óriási hiányosságok, gondok vannak ezen a területen. Tehát ezekkel a pontokat bővíteném ki a bizottsági jelentést, és nyilván most pedig örömmel veszem az önök véleményét, felvetéseit. Thank you. The Köszönöm szépen. Most pedig következik az SND nevében az árnyékjelentéstevő. Köszönöm szépen. Én azzal kezdeném, hogy Rozáti úrnak gratulálni szeretnék, és megköszönni a munkáját. De azért egy kicsit kritikusabbnak kellene lennünk szerintem, azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kívánjuk ezt a folyamatot útjára indítani. Legyünk realisták be kell vallanunk azt, hogy itt a parlamentben és a szakbizottságban is nagyon nagy törésvonalak tapasztalhatók. Vannak, akik a fiskális konszolidációt gondolják fontosnak, a másik oldalon ott van egy másik megközelítés, amely inkább az expanzionista politikát, gazdaságpolitikát képviseli. A fiskális konszolidáció és egy elég nagy, tehát ez, ez, ennek a teóriának a képviselői vannak az egyik oldalon, ők vannak valószínűleg többségben, de a másik oldalon egy nagyon nagy kisebbség, nagy számú kisebbség támogatja az expanziós politikákat. Az emberek azt várják tőlünk, hogy politikai értelemben adjunk választ, és ennek pedig azt kell tükröznie, ahogyan a legutóbbi par- parlamenti választások is az emberek véleményét tükrözték. Tehát ugyanezt a gondolatmenetet kellene kövessük mi is. El kellene gondolkodnunk azon, hogy miért is elégedetlenek az emberek. Persze vannak dolgok, amelyekben mind egyetértünk, ezek főként ténykérdések. Egyetértünk abban, hogy Európában optimális alatti a gazdasági növekedés rátája, és már jó néhány éve így van ez. Egyetértünk abban is, hogy túl magas a munkanélküliségi ráta, és egyetértünk abban is, ahogyan ez most elhangzott, hogy a beruházások szintje is igen alacsony, mind a közberuházások, mind a magánberuházások részéről. Az, hogy hogyan értelmezzük mindezt, és hogy mi áll előttünk, mit kellene tennünk, milyen megoldások várnak ránk, ebben viszont különbözőképpen gondolkodunk. Hosszú távon kellene ö, megvizsgálnunk a helyzetet. Ez nem egy optimális monetáris zóna. Ez egy hosszú politikai folyamat részeként értelmezendő, és ez a fajta gazdasági divergencia az elmúlt években még inkább növekedett, nem csökkent, pedig azt szerettük volna elérni, és kompenzációs mechanizmusokat is beépítettünk a rendszerbe, és mégsem történt ez meg. Ez persze nem tetszik nekünk, de meg kellene értenünk azt, hogy mégis akkor miért is történt ez. Próbáljuk meg ebben az értelemben elgondolkodni. A monetáris unió nem centrális, de diszkrecionális mechanizmusokon keresztül, politikai ellenőrzéssel keresztül, az európai szemeszteren keresztül megpróbáltuk ellenőrzés alatt tartani mindezt. Tehát ilyen értelemben kellene elgondolkodnunk, mik voltak a legnagyobb problémák. Ugye itt három pilléről van szó, ezek meg is maradnak még egy ideig. A kohézia, kohézió és a fiskális konszolidáció is ide tartoznak. Megpróbálunk ugyanakkor néhány más intézkedést is keresztül vinni. Tehát kezünkben itt vannak az eszközök, és ki tudjuk azt is számolni, hogy hogyan kívánunk eljutni egy bizonyos irányba. És mindezzel úgy azt képzeljük, hogy urai vagyunk a helyzetnek, de ez nincs így. És erről egyébként beszéltem Rozáti úrral is. Ez azért van így, mert a piac másként viselkedik. Amikor 3%-os GDP növekedésről beszélünk, illetve a GDP 3%-áról beszélünk, mint költségvetési hiány maximum, ez a 22 évvel ezelőtti realitásokat tükrözi, nem a mostani valóságot. Elképzelhető, hogy a probléma alapja az, hogy egész egyszerűen nem jók már azok a paraméterek, amelyeknek az alapján dolgozunk, és így nem jó eredményekre jutunk, és minden hibás alapon működik. A bizottsági előrejelzések 2010-2019 óta nézzük meg, hogy hogy néznek ki. Évről évre haladva két-három éves lemaradást tapasztalhatunk. Hogyha megnézzük, hogy azóta hogy néz ki a helyzet, 1,5, 1,5, 1,4 ezek a növekedési ráták szerepelnek a bizottsági előrejelzésekben. Aztán az 1,8-tól lementünk 1,5-re, de valójában mínusz volt a valós érték. Tehát semmi köze nincsen az eredeti előrejelzéseknek a, valós, a valósághoz. Most ugye 1,3%-os növekedésről beszélünk, de a valóság megint csak 0,5, mínusz 0,5 százalék. Nézzük meg 2014-et. 1,4-ről indultunk, aztán 1,1 lett, és aztán 0,8 százalék lett a végső ö, érték. Én azt gondolom, hogy ö, nem feltétlenül jól értjük a helyzetet, nincsenek megfelelő eszközek a kezünkben, és nem tudjuk auditálni az adatokat és akkor is, amikor a fiskális konszolidációról beszélünk, akkor a valóságban ez teljesen eltér a, a valóságos adatoktól. Politikai értelemben persze ez nehezen bevallható, szociális, szociális szempontból sem jó, és még ráadásul gazdaságilag sem hatékony a megszorító intézkedések politikája, itt nem csak arról van szó, hogy most technokrata megközelítést alkalmazunk-e vagy sem, nem politikai megközelítése van szükség. Elnök úr, arról van szó, hogy meg kell vizsgálnunk a helyzetet, meg kell néznünk azt, hogy mennyire vagyunk versenyképesek. Itt az európai szociális modellről van szó, és ugye mi mindig a szociális modell terhére próbálunk versenyképesek maradni, de ezzel a szociális kohéziót próbáljuk, vagy fogjuk aláásni, és nem hiszem, hogy ez lenne a jó út, vagy ez a kérdés, vajon ez a jó út? Az elmúlt három-négy évben, hogyha megvizsgáljuk, hogy mi történt, hát semmi. Mindenki azt mondja, hogy igen, igen, el fog, be fog indulni a gazdasági növekedés, a Galileóról is beszélünk, de aztán végül kiderült, illetve Galileo is annó úgy gondolta, hogy először, hogy a föld forog, a nap forog a, a föld körül, de aztán képes volt arra, hogy szempontot váltson. Én azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi gazdaságpolitikára csak azt mondhatjuk, hogy épur e non si muove. Köszönöm szépen, ICR e következik, Számpó úr. Thank you, Chair. Dear colleagues, ECR is... Kedves kollégák, az ECR eh, érti a fő kihívásokat, a gazdaság fő kihívásait, és nagy részt osztjuk is a bizottság elemzésének tanulságait. A alacsony növekedésnek több oka van, és több szempontú megközelítésre van szükség. Ami a beruházásokat illeti, továbbra is csökken ezeknek a volumene, ez nagyon súlyosan fogja a jövőben is visszafogni az európai növekedést. Tehát növelni kell a beruházások, befektetések volumenét, de ez önmagában könnyen nem megítélhető, hogy a jelenleg intézkedések milyen hatással járnak majd. A beruházások szerintünk is a bizalom hiány miatt maradnak el, ezzel külön kell foglalkozni, és persze a kereslet is megcsappant. És ez még mindig csak a probléma egy része. A beruházások elmaradásának másik fő oka az, hogy az EU-n kívül sokkal jobban megéri befektetni. Nem csak a költségek területén nem vagyunk versenyképesek, hanem most már más területeken sem. A termelékenységet lehet ugyan az oktatással, kutatás fejlesztéssel növelni, még megvan mindig egy komparatív előnyünk ilyen területen, de globális versenytársaink sokkal nagyobb ütemben ruháznak be ezen a területen, és ha mi nem tesszük ugyanezt, akkor le fognak minket hagyni. Ugyanakkor lehetővé kell tenni, hogy a alacsony kvalifikációt igénylő munkahelyeket magas kvalifikációjuk váltsák ki, és persze vannak olyan területek, ahol nem feltétlenül a szakképzés az egyetlen megoldás. Ami a strukturális reformokat illeti, igen, ezekre szükség van. A bizottság és a parlament e tekintetben egyetértés igazuk van. Minden piaci akadályt el kell hárítani a munkahelyteremtés útjából. Ugyanakkor az a véleményünk, hogy nem világos és az előadóval ebben nem értünk egyet, hogy egyes országok miért voltak képesek visszatérni a piaci finanszírozásra, mások pedig miért nem. A strukturális reformoknak nyilván fontos szerepe volt ebben, de a fő ok a segítség leginkább a központi bank fellépése volt a megmentés során. A szöveg kiindulásnak kiváló. Alapvetően egyetértünk azzal, hogy realisztikus megközelítést alkalmaz az elemzés, csak apró ö, aspektusokat módosítanánk rajta. Nekünk ugye itt nem ö, parancsokat kell osztogatnunk, hanem tanácsadás a feladatunk. Köszönöm. Az Alder részéről Torvárz úrnak adok szót. Said something stupid last... Múltkor butaságot mondtam, amikor azt mondtam, hogy ma először beszélünk erről. Ez a jelentés kiegyensúlyozott, és ugyanazt a logikát követi, mint korábban a debakker jelentés, tehát számunkra elfogadható. A problémánk azzal van, hogy az idők gyorsabban változnak, mint ahogy gondoljuk. Amióta a jelentés kijött, már két lényeges dolog is történt. Görögország válság kiéleződése és az olajárak megcsapanása. Az egyik nagyon nagy gond, a másik némi esély, és nehéz megbecsülni, hogy még a március megszavazásig is mi minden fog történni, úgyhogy izgalmas időket élünk. A jelentésben, ahogy Száland úr is elmondta, szó van a beruházási ollóról, a strukturális reformok elmaradásáról, konszolidáció hiányáról. De van egy negyedik aspektus is, és pillér, ami stabil pont. McCain's úgy hívja ezt, hogy az állati szellem, amely úgy szivárok ki a dobozból, hogy észre sem vesszük. Jó lenne tudni ugyanis, hogy hogy a burkolt trendek mik, amelyek nem látszanak a számokból, illetve több számot is jó lenne látni. A beruházási ollóval az a gond, és ez egy érdekes dolog, hogy lehet, hogy valamennyi tagállam használhatja és hasznosíthatja a bizottság beruházási tervét, és ez alapján valamit felépíthet, amiből aztán reál beruházás lesz. Másról azonban mi lesz a nemzeti szintekkel? nincs -e meg annak a kockázata, hogy a tagállamok továbbra is majd azt várják, hogy a beruházási terv majd magától működjön, és passzívak maradnak, rábízzák az EU-ra a megoldást. Ez nagyon súlyos lélektani hiba lenne, mert akkor az erőfeszítések ellenére nagyon könnyen elmaradhat a hatás. Amikor struktúrákról beszélünk, akkor gyakran elhisszük magunknak is, hogy a kis és középvállalkozásokért teszünk valamit. Valójában ez nem történik meg. Ha megnézzük a, akár csak a beruházási terv struktúráit is, látható, hogy az, a KKV-knak továbbra is alacsony lesz a hozzáférése a hitelekhez, sőt, az aszimetria fog nőni, erős európai struktúrák ellenében kell a kis és középvállalkozásoknak harcolniuk majd. Úgyhogy két helyen vannak ennek a működéséről, a KKV-k előnyeiről, előnyei tekintetében. Ami az ajánlásokat illeti, nem az ajánlásokkal van a baj, hanem azzal, hogy követjük-e őket. Eddig sajnos ö, nem követtük őket kellőképpen, tehát oda ki kell tapintani ezeket a burkolt trendeket is, és hatásokat is, nem elég a felszínnel foglalkozni. Köszönöm szépen most a GUA nevében Vierges úr. Köszönöm szépen. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Azzal a helyzettel kell szembenéznünk, hogy a beruházásoknál hatalmas hiányok mutatkoznak az infrastruktúra, a széles sávú hozzáférés, az energiaszektor területén. Az Európai Unióban az ipari képviselők, eh, az ipari dolgozókat eh, összeszámítva azt láthatjuk, hogy 25 millióan maradnak ki eh, a döntéshozatalból. Úgyhogy számomra e, az a beruházási terv, amit a bizottság felállított, az csak egy ilyen retorikai gyakorlatnak tűnik, anélkül, hogy bármiféle empirikus, valóságban gyökerező alapja lenne. A pénzügyi helyzet és a strukturális reformoknak az elmaradása gyakorlatilag nem más, mint az eddigi megszorító politikának a folytatása, ami ugye a maga részéről annak oka volt, hogy nem támogatjuk a beruházásokat. Portugáliában az adósságok, az államadósságok eh, a Portugália által felveendő hatalmas hitelekre voltak visszavezethetőek, amiket ugyebár a bankszektor feltőkésítésére használtunk. Tehát szerintem most az lenne a feladatunk, hogy a válság igazi okait eh, elemezzük, és az igazi gazdaságot beindító eh, megoldásokat találjuk meg. Én nem értek egyet azokkal az illuzórikus gondolatokkal, amelyek azt mondják, hogy változtassuk meg a gazdasági klímát, erősítsük a bizalmat, és akkor ez majd a gazdasági növekedést hoz. Nem értek egyet azzal sem, hogy a béreknek a rendezése, illetőleg a, vers, illetőleg a vállalatok versenyképessége ezen múlna Németországban 7 millió olyan munkavállaló van, aki eh, havonta 400 eurót keres csak. Hát ez nem lehet az, amit akarunk. Amire tényleg szükségünk van, ez egy igazi növekedési politika, ahol eh, a csomagot autentikus módon rugalmassá tesszük, annak érdekében, hogy a résztvevők a maguk stratégiáját ki tudják dolgozni, és a gazdaság újraépítését így tudják elérni. Amire ténylegesen igazunk van az Európai Unió számára egy igazi beruházási terv, valós forrásokkal, nem fiktív pénzeszközökkel. Így tudjuk majd csak az Európai Unió gazdasági, teritoriális és pénzügyi kohézióját erősíteni. Itt fontos az Európai Központi Bank szerepe is. Ő neki eh, a növekedés és a foglalkoztatás szolgálatába kell állnia, nem csak a karvajtőke szolgálatába. Sajnos az Európai Központi Bankot nem telen célokra instrumentalizálják, ezért vagyunk szkeptikusok, és a helyzet még talán romolhat a véleményünk szerint. Köszönöm, zöldek. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a munkáját a jelentéstevőnek, azt kell, hogy mondjam, hogy a frakciónk a bevezetőben szerepeltekkel ért inkább egyet, mint a szöveggel kapcsolatosakkal. Majd meglátjuk, hogy hogyan tudunk egymáshoz közelíteni, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sajnálom, de nagyon messze áll ez a szöveg attól, amit mi látni szeretnénk. Először is úgy gondolom, hogy a probléma, ahogy a megfogalmazta a jelentéstevő is, az Euró Európai Unió és főként az eurozóna nagyon rossz gazdasági kilátásaiban áll, de az utána következők egy kicsit túl pozitív képet festenek, túlságosan optimista a kép. 2014-ben egyáltalán nem látjuk, hogy lenne gazdasági növekedés, sőt arra szeretnék emlékeztetni, hogy például Olaszország recesszióban van. Itt azért realistábbnak kell lennünk, és nem értünk egyet azzal sem, hogy az Európai Parlament ne legyen kritikusabb, ugyanis a három pillér, amelyre a jelentéstevő is utal, nagyon kiegyensúlyozatlan. Egyrészt ott van a fiskális konszolidáció, ez nagyon erős politika, a strukturális reformok útján szintén ezt láthatjuk, de a befektetés továbbra is nagyon csekély, ugyanis a Juncker befektetési terv egyáltalán nem olyan ambiciózus, mint ahogyan azt szerettük volna. Úgyhogy ebből a szempontból sokkal kritikusabbnak kellenünk len, kellene lennünk, kiegyensúlyozottabbnak kellene lenni a három pillér egymáshoz való viszonyának. Ezen kívül a negatív szociális hatásra is megoldásokat kell találni, különösen bizonyos tagállamokban, erről szó sem esik. Nincsen például szó arról, hogy Görögországban hogy néz ki a nagyon bizonytalan munkaerőpiac, hogyan növekszik a, a szegénység, és így tovább. Az a fajta agregált kereslet, amelyet tapasztalhatunk, azt is le kellene írni a szövegben. Ezen kívül fontos lenne még az is, hogy ezek a strukturális reformok, amelyeknek révén bizonyos tagállamok kibocsátottak kötvényeket, milyen hatással vannak az agregált kereslete. 13-as pont. Az adóelkerülés. Itt ezzel kapcsolatban lesznek módosításaink, mert szerintünk itt sokkal tovább kellene menni, főként a legutóbbi botrányok fényében. Itt is az Európai Parlamentnek sokkal keményebb irányt kellene képviselnie. A 16-os pont nem igazán értem ezt. Mi az, hogy kiegyensúlyozott megközelítés a bevándorlás tekintetében? Ezt nem igazán látom. A parlament nem mondhat ki olyat, véleményem szerint, hogy a megnövekedett bevándorlás problémát jelenthet a munkaerőpiacon, és aztán lenne néhány megjegyzésem a rugalmassággal kapcsolatban is. A vitánkat minden bizonyal táplálni fogja a jövő heti bizottsági nyilatkozat ezzel kapcsolatban. Valóban szükség van erre. A 20-as bekezdést azonban meg kellene változtatni, mert ott arról van szó, hogy a fiskális szabályok kemény betartatását várjuk. Most ez ellentmondásban van a rugalmassággal, és végül van itt még két gondolat, A szemeszteren belül a demokrácia. Fontos lenne azt látni, hogy a szociális piac résztvevőit hogyan kívánjuk bevonni a gazdasági növekedési folyamatba. Úgyhogy remélem, hogy itt még javaslatokkal élhetünk. Köszönöm. És végül EFDD. Köszönöm szépen. Nem én vagyok az árnyék jelentéstevője ennek a témának, de ezért lenne néhány gondolatom a frakcióm nevében. Először is szeretném a jelentéstevő munkáját megköszönni, de azt kell, hogy mondjam, hogy én se vagyok teljes mértékben elégedett a tartalmával ennek a jelentésnek, mert szerintem továbbra sem látjuk a probléma lényegét, és továbbra is olyan úton haladunk, amely a gazdasági ö, környezet további ö, romlásához vezet. Ezt egyébként látjuk a makroökonomiai adatokon keresztül is. Ami a három pillért illeti, most hát ezek pont a gazdaságpolitika nagy hibái az elmúlt évek során továbbra is a befektetések beindításáról es, esik szó. Itt van ugye a Juncker terv, de hát ez egyáltalán nem felel meg az elvárásoknak, nincsenek új források, mindent állandóan csak a remények, a multiplikátor hatástól várunk, ezt pedig nagyon nehéz lesz elvárni. Strukturális reformokról is szó esik, de ha ugyanazt már láthattuk, Pádoan úr is elmondta itt a parlamentben, hogy ezek közép és hosszú távon hoznak csak eredményeket, és rövid távon még akár kontraproduktívaknak is tekinthetők. Ezt Olaszországban nagyon szépen láthatjuk, ugyanis ott munkaerő piaci ö, változásokat vezettünk be, de emiatt még tovább növekedett a munkanélküliség, a fiatalok körében ez 43,9%-ot ér el, most ezen kívül sokan mások is elvesztették a munkájukat, és vagy pedig bizonytalanná vált a munkaerőpiacú helyzetük. Hogyha az emberek nem nincsenek tudatában annak, hogy mennyi ideig keresnek, tehát mennyi ideig bízhatnak a munkájukban, hogy munkahelyükben, akkor nem fognak költeni sem, tehát ezzel a belső keresetet is csökkentjük. A strukturális reformok nem tették tehát lehetővé azt, hogy a tőkepiacokon olcsóbban tudják fina, olcsóbb finanszírozáshoz juthassanak bizonyos országok. Ez egész egyszerűen nem igaz ebben a formában. Azután nem esik szó arról sem, hogy Európa az egyetlen olyan gazdaságilag fejlett térség, amely még továbbra is stagnál. Azért, mert olyan politikákat követett, amelyek ellentétben állnak más államok politikáival. Kínára gondolok, vagy az Egyesült Államokra, vagy akár Japánra is, ahol azért sokkal jobb hatásokat tudtak elérni. Minden esetre az biztos, hogy jobbakat, mint Európa. Továbbra is a költségvetési hiányról esik szó, de ez sem igaz, ugyanis hogyha 2008-ban megvizsgáljuk az adatokat, ahogyan a portugál kolléga is elmondta, minden olyan állam, amely ö, válságba esett azután, nagyon alacsony ö, államadósági rátákat ö, mutatott, 80% alatti, és sőt Írország esetében 40%-os volt ez az arány, tehát nem ez volt a probléma. Ezek az államok most jobban eladósodtak azért, hogy a gazdasági rendszerüket, a pénzügyi rendszereiket szanálni tudják. Tehát ennyit szerettem volna erről elmondani, és azt, hogy azok a gazdaságpolitikák, amelyek nem hoztak eredményt, azokat nem kellene folytatni. Köszönöm szépen. Most pedig, ahogyan elmondtam, felfüggesztjük az ülésünket, hogy, el, hogy részt tudjunk venni a megemlékezésen, amelyet Schulz elnök úr rendez a Simon Weil agorában. A tegnapi párizsi események megemlékezésekor. Azután folytatjuk a munkát, catch the eye rendszerben még hatan fognak hozzászólni. So, colleagues, I think we can start. Kezdjük el. Itt van a jelentéstevő. Meg is adom neki a szót. Hökmárk úr. Elnézést szeretnék kérni amiért felszólalni kívántam, de van három gondolatom is. Az egyik, hogy amikor megvizsgáljuk a növekedési kilátásokat, akkor egyértelmű az, hogy a fiskális konszolidáció és a növekedés nem állnak egymással ellentétben, sőt, inkább egymást támogatják. Ott, ahol túl nagy volt a deficit és a költekezés, ott csökkentek a növekedési kilátások is mert senki nem kíván ott befektetéseket tenni. Aztán a versenyképesség is egyértelmű, hogy a szociális modellünk szolgálatába állítható. És a harmadik a befektetésekre vonatkozik. Fontosabb azt is látni, fontos azt is látni, hogy kereskedelmi befektetésekre van szükség, és ez az, ahol hiányt szenvedünk. Úgyhogy a jelentés szerintem nagyon jó. Sokkal inkább a vállalkozói kedvet kellene ösztönözni, a befektetéseket kellene ösztönözni, befektetés barát intézkedésekre van szükség mert nincsenek meg az összes feltételek ehhez. Igazából van elég tőke, nem ez a probléma. Inkább a vonzóság az, ami hiányzik, már pedig ezt reformokon keresztül meg tudjuk valósítani. Fontos az, hogy jó befektetési kedvet tudjunk ösztönözni. És a banki struktúra szintén működőképes kell, hogy legyen, és képes kell, hogy legyen arra, hogy a befektetéseket megtámogassa. Hogyha még nehezebbé tesszük a kölcsönök felvételét, akkor nehe- kevesebb lesz a befektetés. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy a likviditásokat hogyan tudjuk becsatornázni a folyamatba, ugyanis erre van szüksége az európai gazdaságnak. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Danuta Hübner. Köszönöm szépen. Két gondolatot szeretnék elmondani. Az első, az Európai Központi Bank a hosszú távú inflációval kapcsolatban tett kijelentései és a hosszú távú növekedési kilátások megvizsgálása kapcsán azt láthatjuk, hogy most olyan politikai cselekvésre van szükség, amely a, hon, a hosszú távú ki, túl alacsony növekedést kikerüli. Az európai szemeszteri eljáráson keresztül mind a ciklikus, mind a hosszú távú problémákra megoldást kell találni. A ciklikus és az idéglenes intézkedések, mert sok ilyen lesz a politikai nyomásnak köszönhetően, ezek a hosszú távú növekedést áshatják alá, és a források allokációja ebben a jelenlegi helyzetben, ugye itt a Juncker tervre szeretnék utalni ebből a szempontból, hiszen a befektetési projektek kapcsán, valamint a költségvetési fegyelem hosszú távú hiánya nem fogják megteremteni azokat a lehetőségeket, amelyek szükségesek egy jó klíma kialakításához. Aztán itt van a munkaerőpiac, szintén kulcsfontosságú, és megtámogathatja a többi folyamatot. Tudjuk, hogy hatalmas problémák vannak ezen a területen. És itt ezen a területen Olli Schmidt nem ülhet a babérjain, hiszen hatalmas potenciál rejlik a női foglalkoztatásba, is. ebben nagyon oda kellene, erre nagyon oda kellene figyelnünk, ugyanis a női munkahely teremtésen keresztül növekedést is generálhatunk. Van néhány olyan tagállam, ahol ez különösképpen igaz. A másik a munkáltathatóság. Nagyon sokan akik sokáig kívül maradtak a munkaerőpiacon, vagy sosem voltak benne, őket kellene öm, alkalmazhatóvá tenni, ugyanis az új munkahelyek az új technológiákhoz kapcsolódnak, úgyhogy ö, itt egy különleges öm, erőfeszítésre van szükség, hogy ezek az emberek munkához jussanak, mert különben nem fogjuk tudni megoldani a következő évekre vonatkozólag a munkaerő problémánkat, a munkaerő piaci problémáinkat. Brian Heiss, köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, és néhány rövid megjegyzésem lenne. December másodikán három bizottsági, három biztos is itt volt. Tyson, Dombrovski és Moszkovici, és ők az előjelzésekkel kapcsolatban megjegyzéseket tettek. Azt mondták, hogy 2015-ben minden tagállam újra növekedési pályára fog lépni. Meglátjuk, remélem, hogy ez tényleg meg fog történni. Ez persze hatalmas nagy lépés lenne a válság és a 2008-as pénzügyi összeomlás utáni időszakra nézve. Második gondolat, nem szabadna alulértékelnünk azt a potenciált, amely a, az olajárak csökkenésében ö, keresendő. Ebben az évben, hogyha továbbra is így marad ez a helyzet, akkor az az európai belső piacot fogja ösztönözni. Ugyanis az olyan országok, mint amilyen a sajátom, az én hazám, elég hamar fel tudnak épülni, hogyha biztosítjuk azt, hogy a strukturális reformprogramot megvalósítjuk, és ténylegesen meg is valósulnak azok a lépések. Nem meglepő szerintem, hogy az eurozónán belül az ír gazdaság a leggyorsabban növekedő gazdaság, mert az elmúlt években megtettük azokat a fájdalmas lépéseket, amelyekre szükség volt. Ugye itt az LKB stratégiáját is igazolta ezt, és azt is el kell mondani, hogy 90%-a a követ 5 év gazdasági növekedésének, hogyha az egész világot nézzük, nem Európából fog érkezni. Ez ténykérdés. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a munkaerőpiacot, a nyugdíjrendszert megreformáljuk, mert itt ez nem csak egy vita, egy akármilyen vita, azok között, akik a deficitet akarják csökkenteni, és azok, akik viszont a befektetéseket akarják ösztönözni. Nem. Itt egy költségvetési fegyelemre épülő rendszert kell megteremteni, és a befektetéseket ösztönözni kell a privát szférából érkezően is. Köszönöm, Poltánk! Thank you. Köszönöm, elnök úr! És az előadónak is köszönöm a szöveget. Kicsit változik a gondolkodás most, és ennek örülök. Er, eleve el szeretném mondani, hogy én mindig is úgy gondoltam, hogy kombinálni kell a befektetési, strukturális reformos és a pénzügyi intézkedéseket, a konszolidációt. És a hangsúlyt leginkább a befektetésekre kell helyezni. Ezt üdvözlöm a szövegben. mindig is furcsának találtam a megszorításos és egyedül megszorításos megoldást, mert ezzel a baj csak a jövő generációkra toljuk át, tehát a beruházásokra kell helyezni a hangsúlyt, mindig is így gondoltam. Ez alapvető nem csak gazdasági, hanem politikai megfontolásokból is. Ez több reménységet nyújt a polgároknak. Ezzel együtt nagyon aggaszt Európa gazdasági helyzete, egyes országok visszatértek a növekedési pályára, de mások meg még jobban lecsúsztak, és Európának az a fő baja, hogy aszimmetrikus a rendszer. Tehát a deficites országok részéről más intézkedésekre lenne szükség, mint a, a szuficites országok esetében és ezt nehéz meglépni egy egységesített rendszerben. A saját hazám Hollandia ö, az ellen példa, hogy tetszik. Ez az arany középút nem járható út, mint kiderült. Emlékezzünk vissza arra, hogy mi történt a 30-as évek végén. Ha az intézkedéseket hatékonyá akarjuk tenni, akkor nem szabad, hogy megmaradjon az aszimetria. És az előadó lelkére kötném, hogy nem elég egyes országokat ösztönözgetni, hanem összefogott közös politikára van szükség, amely azonban differenciált. És költségvetés semlegesen kell végrehajtani, ugye mondja a szöveg, az intézkedéseket, nos ez szinte lehetetlen. Egyes országokban olyan magas a munkanélküliség, hogy az ország termelékenységének a minimumára jut emiatt, ugyanak olyan egyre többen kerülnek ki a munkaerőpiacról. A bizottsághoz hasonlóan nekünk is el kell gondolkodnunk az output gap-ek és a költségvetési hiányok kezelésén. Továbbra is azt mondom, hogy európai politikára van szükség. A jelenlegi analitikai módszerek nem mutatják ki a valódi problémákat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját, mert azt hiszem, hogy sok okos gondolatot hallhatunk, jó alapokat jelent ez a közös munkához, és örülök ennek. De azért lenne néhány gondolat, amely mm, szerintem fontos. A az éves növekedési kilátások elemzése, a strukturális reformok, a költségvetési fegyelem, a befektetésekre vonatkozó rész mind-mind egyetértésünkre talál, de mm, attól függetlenül, hogy ezeket elmondjuk, azért itt túl sok előrelépést még nem tettünk, mert az lenne a feladat, hogy ki tudjunk végre lábalni ebből az akadémiai jellegű vitából. és igazi európai perspektívát tudjunk teremteni, ugyanis ez az, amitől szenvedünk, ennek a hiányától. Fontos tehát azt látni, hogy mit is lehet tenni az európai gazdaságban. Az európai szemeszterben elveszítjük ezt a globális megközelítést és az, erre az évre vonatkozó aggodalmaim pont ebből fakadnak, a globális megközelítés hiányából. Ezt ráadásul még egy új koncepció is megnehezíti, amely úgy tűnik, hogy 2015-re nézve kulcs szóvá válik, ez a neutral fiscal stance. De mit jelent ez? Hol állunk ebben? Mit jelent ez akkor, amikor a fiscal neutral stance és a befektetések kapcsolatát vizsgáljuk. Hogyha van egy terv, akkor hová vezet az? Tehát itt ez az, amin el kell gondolkodnunk, ez kell az igazi vita tárgyát képezze Rozáti úrral. Amit a strukturális reformok kapcsán mond el, abban is száz százalékig igaza van. a strukturális reformok Írországban, Görögországban, Franciaországban és akár Németországban sem vezethetnek sikerre, hogyha Brüsszel akár a trojkán, akár más módszeren keresztül rá erőlteti ezt az államokra. A strukturális reformok csak úgy vezetnek sikerre, hogyha az emberek értik ennek a szükségességét. És amennyiben ezt megvalósítjuk, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen vitát kívánunk európai szinten és tagállami szinten lefolytatni, hogyan kívánjuk a kommunikációt javítani. Az indikátorok, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a privát befektetők is jobban rálássanak a kérdésre. Nos, ebből a szempontból azért a széndiokszid ára is fontos kérdés, mert ez a befekte, hosszú távú befektetések egyik kulcs indikátora. Köszönöm szépen. A Catch the Eye-t lezárjuk most, és visszaadjuk a jelentéstevőnek a szót egy rövid összegzésre. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy először is kifejezése juttassam köszönetemet az árnyékjelentéstevők felé és minden más olyan kolléga felé, akik részt vettek ebben a vitában. Nagyon örülök az ő általuk felvetett kérdéseknek, és természetesen nem fogok most más konkrét gondolatokra reagálni, inkább csak két általános megjegyzést engedjenek meg. Az egyik az arra vonatkozik, hogy néhány reakció a kollégák részéről egy kicsit tovább ment, mint ennek a jelentésnek a hatásköre. Nagyon örülök annak, hogy érdekes értékeléseket hallhattunk az európai gazdasági rendszerről. Ebből nagyon jó vitát lehetne majd egyszer lefolytatni, hogy vajon az eurozóna optimális monetáris zóna-e vagy sem, de nem hiszem, hogy ez a jelentés és az éves növekedési kilátások témaköréhez szorosan tartozna. Azután fontos lenne, a költségvetési fegyelmi mechanizmusnak egyes elemeit is megvizsgálni. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nagyon sokan az európai befektetési tervvel kapcsolatban nyilatkoztak, és egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy még mindig nem túl sokat tudunk erről, és ebben az értelemben most nehéz erről vitázni, és nincs is nagyon értelme arról vitatkozni, hogy ez mennyire lesz hatékony. De szerintem abban mindannyian egyetértünk, hogy szükség van erre az eszközre, és elképzelhető, hogy még akár nagyobb összegerekre is szükség lenne. Itt nem az ambíció hiánya a probléma, hanem az, hogy nincsenek meg a megfelelő pénzügyi realitásai a, ennek a tervnek, a megtöbbszörözésének. Tehát a jövő héten megérkeznek a bizottságtól a rugalmasságra, a stabilitásra és a növekedésre vonatkozó dokumentumok, és talán majd ezek is újabb inputot adhatnak a mi vitánknak. Reméljük, hogy ezeket az információkat fel tudjuk majd használni. Még egyszer köszönöm szépen tehát a jelentéstevőknek, jelentéstevőknek hozzájárulásait, és várom, hogy a következő hetek során együtt tudjunk működni. És ezzel a bizottság éves növekedési kilátásokról szóló előrejelzéseit táplálni tudjuk. De köszönjük, a módosítók benyújtási határideje február 14-e. Ezeket megvitatjuk 23-án februárban és 24-én a plenáris szavazás márciusban az első plenárison várható. Tovább lépünk a következő napirendi pontra. A pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referencia mutatóként használt indexek. A téma előadója Cora van Neifen asszony. Thank you, Mr. Chair, and I'd like to start to wish you... Köszönöm szépen minden kollégámnak. Boldog és sikeres új évet kívánok, és erőre is örülök már a 2015-ös együttműködésnek. Ami a referencia mutatókat illető, illeti, december elején jelent meg a jelentése, mindenki elolvashatta a karácsonyi szünetben, és nagyon érdekelne, hogy mit gondolnak róla. Ezt a mai eszmecserét arra szeretném felhasználni, hogy bemutassam önöknek a fő dilemmákat a szöveg megírása során, az arányosságról. Az arányosság kérdése a makroprudenciális megközelítés kapcsán merül föl, a pénzügyi rendszer és a reálgazdaság közötti arányosságról van is ugyanis itt szó. A stabilitásnak a bizalom az alapja, a bizalom pedig sokféle értékmutatóval, mutatóval mérhető, sőt befolyásolható. Ezért nem elég tisztán ezeknek a hatását vizsgálni, a manipulációs hatásukat, hanem az összhatásukat kell mérni, mind az igazgatásban dolgozók, mind a felhasználók szempontjából. A referencia mutatók használata nagyon félrevezető lehet a stabilitás mérésére. Az arányosság, mint referencia mutató valóban fontos, de több referencia mutató félreértelmezése önmagában súlyos veszélyeket rejt magában. A kritikus referencia mutatók tekintetében a felügyeleti szerveknek, a kormányoknak, a bizottságnak meg kell egyezniük a közös definícióban. Vannak kevésbé kritikus referenciamutatók, de ezekkel is lehet manipulálni a manipulációnak a legjobb ellenszere a felhasználók tájékoztatása, a tudatfejlesztés, a nem kritikus értékek, referencia mutatók tekintetében érdemes lenne a már elkezdett munkát folytatni, vagyis az értelmezési elveket nyilvánosabbá tenni. Ugyan van ilyen különbségtétel a kritikus és kevésbé kritikus referenciamutatók között, de egy másik megkülönböztetés is. Alkalmaztam az úgynevezett szabályozott adatokra vonatkozó referenciamutatók és az ERA elvek referenciamutatói között. Az arányosság jegyében én nem támogatom a rendelet hatájának szűkítését bizonyos referenciamutatók tekintetében. Manipuláció mindig is volt minden ágazatban, függetlenül a referenciamutatóktól, tehát a legáltalánosabb megközelítés megtartását javaslom. Ami a kritikus és nem kritikus mutató különbségét illeti, élesebb megkülönböztetésre lenne szükség ezek között. Ez azt is jelenti, hogy a két kategóriát azonban először közös alapra kell helyezni, hogy egyáltalán különbséget lehessen közöttük tenni. Világos, hogy a kritikusságnak magának is ugye definíciós problémája van. A bizottság mennyiségi, kvantitatív megközelítést javasol, de szerintem kvalitatív kritériumokra kell alapítani az, a referenciamutatók kritikusságának megítélését. Még akkor is, hogy ha mondjuk 500 milliárd alatt van a jelenlegi referencia érték. Minden referencia mutatónak szerepe van a pénzügyi stabilitás fenntartásában, illetve a jó kormányzati intézkedések előkészítésében. Végül pedig a harmadik országokra vonatkozó rezsimet illeti, erőfeszítésünknek arra kell irányulnia, hogy a nemzetközi összehasonlíthatósága javuljon az európai pénzügyi rendszereknek. Olyan benchmarkokra van szükség, amelyek egyre globálisabbak, összehasonlíthatóbbak, és az EU-n kívül is használatosak, hogy ezáltal is egyelőbb legyen a, az esély a versenyben. Számos referencia mutató nem használható az EU szervezetek által. A pénzügyi stabilitáshoz tehát az jelentésem alapján kiegészítő intézkedésekre van szükség, a harmadik országok harmonizációjára az ESMA rendszerrel, és az EU referencia mutatói közelednie kell a nemzetköziekhez, és hasonló alkalmazási és interpretációs mechanizmusokat kell bevezetni az EU és nem EU országainak felügyeleteinél. Ezek tehát ennek a jelentésnek a fő kérdései, és most várom a megjegyzéseiket, és gondolom önök is átérzik, hogy mivel itt sürgős témáról van szó, sikerül majd megegyeznünk, de hát először is halljam az árnyékelőadók és más kollégák véleményét. Köszönöm. Thank you. We start with the shadows first. Köszönöm. Ludek Niedermayer következik. Uh, chair, uh, I don't want, I don't intend to talk. Nem kívánok hosszan beszélni. Pont azért, mert túl bonyolult a helyzet, nem akarok uh, részletekbe bocsátkozni. Szerintem nem jó az eredeti javaslat, nagyon sok a probléma vele, és ugyanakkor elég kemény is mindez. Szerintem kezdjük előről az egész munkát, az lenne a legjobb, de hát most ezt nem lehet. Úgyhogy nézzük meg, hogy ezt a filozófiát hogyan lehet a, ö, lefordítani a jelentés nyelvére, Tudom, hogy ez nagyon nehéz feladat volt, úgyhogy gratulálunk a jelentéstevő asszonynak, de azért ez a jelentés nagyon kemény, hiszen itt 200 felüli javaslatról van szó. Ami a filozófiát illeti, a kritikus és nem kritikus benchmarkokra vonatkozó különbségtétel szerintem jó önmagában, aztán az adatokra vonatkozó rendszeresség kérdése, megint attól függ, hogy ki a hozzájáruló, ez is rendben van szerintem a benchmarkok tekintetében. Ami az adminisztrátorokra vonatkozó követelményeket illeti, ezt egy kicsit át lehetne alakítani, mert szerintem a hatékonyság nem túl erős, és jó lenne azt is látni, hogy hogy fog mindez kinézni a harmadik országokkal szemben. Az Európai Unió nem lehet eltiltani attól, hogy külföldi benchmarkokat alkalmazzon. Vannak itt még más kisebb kérdések is, itt a finomhangolásról van szó, jogszabályi környezetről, illetve átláthatóságról ez továbbra is kétségeket hagy bennem a kötelező hozzájárulás szempontjából. De azért ez mégiscsak talán egy kisebb kérdés a kulcs kihívás szempontjából. ugyanis azt szeretnénk, hogyha megszavazzuk ezt a, szavaz, ezt a jelentést, akkor a benchmark iparág kockázatait le tudjuk csökkenteni. Még egyszer köszönöm szépen ezt a nagyon-nagyon nehéz munkát. Thank you Now for the Köszönöm. Most van ez Fernández Álvarez kollégának adok szót. Eh, köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadó munkájáért. Ezekben a hónapokban árnyék előadóként volt alkalmunk együtt dolgozni az előadóval, és megkíséreltünk közös nevezőre jutni, annak érdekében, hogy a bizottság javaslataival idejében foglalkozzunk az eredeti bizottsági szöveg olyan dokumentum, amit itt tárgyalunk a szakbizottságban. Véleményem szerint van három-négy olyan kérdés, amivel a parlamentnek foglalkoznia kell. Először is a kritikus eh, referenciamutatóknak, indexeknek a meghatározása. Egy ilyen kérdés. Itt bizonyos alapvető fontosságú mutatószámokat figyelmen kívül hagytak véleményem szerint. Arról is beszélnünk kell, hogy a bizottsági dokumentum azoknak a mutatószámoknak az esetében, amelyek a piacoknak a stabilitását ténylegesen hozzájárulnak, vagy amelyek e, irrelevánsak a piac stabilitása szempontjából, nem törekedett e, az arányosságra nem foglalkozott azzal sem a bizottság, hogy a harmadik országok beli mutatószámok elismerése hogyan történjen, annak érdekében, hogy Európában, az európai gazdaság érdekében is tudni használjuk ezeket a mutatószámokat. Az előadó által tárgyalt kérdések messze menő megfontolásokat tartalmaznak, és leszögezik azt is, hogy a parlamentnek az elkövetkezendő hónapokban el kell fogadnia a vonatkozó szabályozást. Az előadó megkísérelte azt is bemutatni, hogy hogyan lehet a definícióba kvalitatív, tehát minőségi elemeket fölvenni, és hogyan lehet ezáltal a kritikus mutatószámok területén nagyobb mozgásteret biztosítani a bizottságnak, illetve hogyan lehet a jog bizonytalanságot csökkenteni, hiszen a referencia mutatószámok esetében nem csak mennyiségi, kvantitatív szempontokat, hanem minőségi, kvalitatív szempontokat is figyelembe kell venni. Harmad sorban a harmadik országok esetében úgy gondolom, hogy az ESMA és a tagállami hatóságok közötti együttműködés pragmatikusan tárgyalja a javaslat, és a vonatkozó javaslat az végrehajtható lesz. Ezzel egyidejűleg ugyanakkor egyfajta töprengés vagy vonakodás tűnik, ami a különböző mutatószámok közötti arányosságot illeti. Úgy gondolom, hogy Alapvetően ez az arányossága a mutatószámok alkalmazásának biztosítva van, de figyelembe kell venni, hogy a befektetési alapokkal kapcsolatban bizonyos mutatószámokat ki kell venni a szövegből, és meg kell azt is vizsgálni, hogy a nyersanyagokkal kapcsolatos mutatószámok és az egyéb piacokra vonatkozó mutatószámok között mi a viszony. Hiszen, hiszen a két különböző területen alkalmazott mutatószámok között alig van különbség. Aztán az aláíró, aláírók alá fognak írni egy viselkedési kódexet is, amiben vállalják azt, hogy a bíróságok előtti eljárásokban is a javaslatnak megfelelően alkalmazzák majd a mutató számokat, és alávetik magukat az elfogadott szabályozásnak. Lényegében véleményem szerint az a fontos, hogy más arányokat találjunk a mutatószámok között, ami a mutatószámok használatában gondoskodik, használatakor gondoskodik a biztonságról, e, és az egyes mutatószámok manipulációjának elkerüléséről. Zárásképpen szeretnék köszönetet mondani Kórának a munkáért, egy jó alapot jelent a vitához az ő által előterjesztett szöveg, hiszen az nagyon sok problémát megemlít, és az elkövetkezendő héten majd meg fogjuk tudni azt vizsgálni, hogy az arányosságot a biztonság növelése mellett hogyan fogjuk tudni biztosítani. Köszönöm szépen. Most átadom az elnöklést új alelnökünknek, Szorunsz kollégának. just, uh, just newly elected and uh, already take... Még csak ma választottak meg, és már is én vagyok itt a nyerekben. Kérem bánjanak velem gyengéden, én is így igyekszem eljárni. Swinburg aztán kap ma szót az LCR e frakcióból. Köszönöm. Milyen jó most itt kimondani, hogy elnök úr. Köszönöm az előadónak a jelentés megírását, jó alapot szolgáltat ez a továbblépéshez, és a jelentés fő gondolatait ma hallottuk. Különösen egyetértek a kritikus és nem kritikus referenciamutatók megkülönböztetésével, de itt még mélyebbre kéne ásni, mint ahogy azt a jelentést teszi, hogy mely mutatók hova tartoznak, erről még bőven lenne mit beszélni, és ezek ugyan technikai kérdések, de nagyon politikailag kis egyben, és néha hipotetikusnak gondoljuk ezeknek a hatását, de nagyon kemény, megfogható hatásuk van, és konkrétabb számokra lenne szükség a hatástanulmányokban, arra vonatkozóan, hogy miért bizonyos konkrét mutatót, szintet, normát használnak referenciaként. Egyetértek azzal, hogy a kritikus referenciamutatók értelmezésében a tagállamoknak meg kell adni a szabadságot, hogy ők különböző mérték normákat tekintsenek saját magukra kritikusnak, de ugyanakkor egy ágazaton belül, illetve a felügyeleti rendszeren belül ki kell alakítani átfogó értelemben is közösen kritikusnak tekintett mutatókat, amelyek megkönnyítik a jövőben a számítást. Jelenleg nem érdemes a bizottságot arra kérni, hogy pán-európai listáját prezentálja ezeknek a mutatóknak, és a kvantitatív határértéket kimutassa és egyenként megindokolja, de a következő hetek során ezt kérni fogjuk. Örülök annak, hogy a referencia mutatók között más szempontból is különbséget tesz az előadó, mint például a szabályozott adatokra vonatkozó mutatók és egyéb mutatók között, vagy a minőségi és mennyiségi szempont között. Szerintem itt azonban még tovább kéne ásni, lásni, és fel kéne tárni annak a lehetőségét, hogy itt a felvetett problémáknak a megoldása micsoda. A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabályok, rendeletek, a pénzügyi termékekkel való kereskedés, a pénzügyi adatokkal való bánás, mind-mind más megközelítés, más referencia mutatókat igényelnek. Az ASZKO is megkülönbözteti ezeket a mutatókat, a, a ért, de és egyéb pénzügyi számítások szempontjából. A pénzfelügyeletekhez hasonló rendszer például nem működik az árutőzsdén vagy az energiatőzsdén, és ezeknek az ágazatoknak gyakorlatilag nincs is meg a szakértelme ahhoz, hogy európai szintű közös benchmarkokat dolgozzon ki. Tehát ha ha azt mondjuk, hogy lesznek európai benchmarkok, azzal felől jót teszünk, másfelől egy illúziót is keltünk, azt az illúziót, hogy mindent lehet egységesíteni. Ez nem igaz. Ami a manipulációt az ered, vagy a referenciamutatókkal illeti, ez a javaslat most ugye kitér külön az áru tőzsdei referenciamutatókra, de egy biztos, hogy az ACR-ral sokkal szorosabb együttműködést kéne folytatni ahhoz, hogy az áru piac mutatói egységesüljenek, és Európa szerte ugyanazt értsük nagyjából, ugyanaz a mutatók alatt. Tehát szó sincs arról, ki akarnám venni ezeket a ágazatokat a szabályozás alól, csak személyére, méretre szabottabb megközelítést javasolnék. Ami az ESMA szerepét illeti, Egyetértek azzal, hogy legyen egy páneurópai keretrendszer, a kritikus benchmarkok, indexek felügyeletére, és EU szinten kell meghozni az erre vonatkozó rendeletet is. Ugyanakkor a, felügyel, a felügyeletnek elsősorban nemzeti szinten kell megvalósulnia, minél közelebb van a szereplőkhöz a felügyelet, annál könnyebb feltárni a koherencia hiányt, a tévedéseket, a szándékos szabálysértéseket. Tehát a eh, Lago eh, botrány most ugye, bár még tart az ügy, rámutatott arra, hogy új megközelítésre van szükség. 2013-ban az Egyesült Királyság új benchmarkokat alkotott, és most eh, van ezeknek a kipróbálása, hogy a legjobb gyakorlat előtt megnyissa az utat, és ez példaértékű. Fontos, hogy kemény, betartott szabályok szabályozzák ezeknek a megfogalmazását, definícióját, és a bevált gyakorlatok, maga a gyakorlat határozza meg, hogy milyen mutatókat alkalmazunk. Remélem, hogy az előadó hajlandó lesz megkötni velünk néhány kompromisszumot, én alapvetően támogatom az ő irányát. Thank you now. Köszönöm szépen. Papadopoulos, a Papadipoulos úr. Köszönöm szépen. Gratulálok a megválasztásához, és a frakcióm nevében szeretnék köszönetet mondani az előadónak, illetve Maria Matias szeretném kimenteni, ugyanis megbetegedett és nem lehet mai napon jelen. Ami a menetrendet illeti kicsit késésben vagyunk, mindezek ellenére most azon vagyunk mi is, hogy nyomon kövessük a vitát, és mi is fogunk módosító indítványokat benyújtani. Köszönöm szépen! Köszönöm! Mary Scott következik. Morli, Morli a nevem. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, árnyékjelentéstevőnek a munkáját, a kérdések és a válaszok kidolgozásával kapcsolatban. A hatáskör lenne az első megjegyzésem. A zöldek támogatják az általános megközelítést, a nem kritikus benchmarkok könnyítésével kapcsolatban, de azért a következő napok során elemeznünk kell azt, hogy ez konkrétan mit fog jelenteni, hogyha az ötös cikket nem alkalmazok, a hetes cikket a módszertannal kapcsolatban, nyolcas a szabálysértések, a 9-es, 11-es és 17-eseket sem, úgy tűnik, hogy ezek ugyanis nem fognak vonatkozni a nem kritikus benchmarkokra. Tehát majd ezt még megvizsgáljuk. Aztán a kritikusság meghatározásával kapcsolatban is vannak gondolataink. Itt is egyetértünk az általános megközelítéssel. Támogatjuk a kvantitatív, és, tehát a mennyiség és minőségi meghatározásokat, de ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a módosítások nem elég pontosak a jelenlegi formájukban. Például a minőségi kérdésben a hetes módosításra gondolunk, más módosítások, mint a 127-es erre nem tesz utalást, már pedig ez ellentmondásos, tehát itt megint csak további vizsgálatokra lesz szükség, ami pedig a minős, a mennyiségű, mennyiségi kritériumokat illeti, a 35-ös módosítással gondolok. Itt vagy a minőségi, vagy a mennyiségi határok kell, hogy a benchmarkok alapját képezzék. A definíciókkal kapcsolatban. jó lenne, hogyha a pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatban érthető definíciókat alkalmaznánk annak érdekében, hogy a kiskapuk bezáruljanak. Az érvelés a bankközi megállapodásokkal kapcsolatban kockázati alapú kell, hogy legyen. Szeretnénk az ESMA szerepét erősíteni a benchmarkok ellenőrzésének tekintetében, de ugyanakkor a nemzeti ellenőrzést is fontosnak gondoljuk. Tehát egy középutas megoldást támogatunk, a kritikus benchmarkok megőrzése érdekében, és ugyanakkor a tagállami hatóságok, illetékes hatóságok szerepét is meg kell őrizni az ellenőrzés területén. Azt javasoljuk, hogy próbáljuk meg ezt a középutas megoldást támogatni, egyfajta kollégiumrendszert alakítsunk ki a 34-es módosításnak megfelelően. Továbbra is vizsgáljuk azt, hogy esetleg egy kötelező értelmű egyeztetést bevezessünk egy új módosításon keresztül a rendszerbe. Lenne egy olyan módosításunk esetleg, amely a jövőbeli rendeletekre vonatkozna, Sajnos a tolmács nagyon nehezen tudja követni ezt a felolvasott szöveget. Azt szeretnénk tehát elérni, hogy a benchmarkok alkalmazásának megfelelő képességét optimalizáljuk. Végül pedig egy arányos megközelítést szeretnénk kidolgozni. Örülünk tehát annak, hogy ezek a kötelező érvényű benchmarkok megvalósulnak, és ezeket szeretnénk közvetlenül látni a cikkek között. Apologies. Elnézést kérek, Mari. Most a spontán felszólalások következnek, Bálszúr először két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, én magam is még egyszer szeretnék gratulálni a megválasztásához. Kifejezetten üdvözlöm Kórának a munkáját, és köszönöm neki, hogy ilyen jó munkát végzett. Úgy gondolom, hogy a jelentés tervezet helyes módon tesz különbséget a kritikus és nem kritikus mutatószámok között és különbséget tesz a különböző adatok alapján dolgozó mutató számok között, ahogy Kóra az adatok dokumentálási és kezelési kötelezettségek keretében már javasolta, úgy kell eljárnunk. Ami a referencia mutató számokat illeti, szeretném még egyszer felvetni azt a kérdést, hogy mennyiben állhatnak fenn érdekkonfliktusok, például abban az esetben, hogyha mutatószámnak mutatószámnak eh, az alkalmazója, vagy aki kínálja ezt, megjelenteti ezt a mutatószámot, az érdekelt az adott piacon, amelyre vonatkozik a mutatószám. Harmadik országok esetében csatlakozni tudok a jelentéstevő megközelítés módjához. Úgy gondolom, hogy a kritériumokat továbbra is a bizottságnak és az eszmának nak kell eh, ebben az esetben egy, egy ekvivalencia vagy átmeneti ekvivalencia alapján engedélyeznie. Átmeneti ekvivalencia esetében az IOSCO elvet lehetne figyelembe venni, és úgy gondolom, hogy azt is meg kellene fontolnunk, hogy az Európai Parlament az ekvivalenciával kapcsolatos döntéseknél mennyiben kellene, hogy beleszólási jogot kapjon, hogy a végén a döntés ne kizárólag a bizottság vagy az ESMA, vagy éppenséggel valamilyen tagállami felügyelet hozza meg. Összességében úgy gondolom, hogy egy nagyon jól javaslatot dolgozott ki az előadó. Köszönöm szépen. Dat uh, zorgt dat we nog het woord geven aan de És akkor megadjuk még Van Newenhausen asszonynak, a jelentés tevőnek a szót zárásképpen. Köszönöm elnök úr, minden árnyék előadónak és Töbász úrnak is köszönöm a megjegyzéseket. Örülök annak, hogy ön egyetért a megközelítéssel alapvetően, és köszönöm az elhangzott megjegyzéseket, illetve felvetett gondolatokat. Nyilván nem most van annak az ideje, hogy mindegyiket részletesen megbeszéljük, de örömmel foglalkozom ezekkel a felvetésekkel a következő hetek során, és az arányosság különösen foglalkoztat, illetve a definíciók, az áru tőzsde vonatkozásai, illetve a, az érdek összefonódások. Ezekkel a következő hetek során azt hiszem konstruktív vitát fogunk folytatni egymással. Jó, akkor rátérhetünk a napi rendre, vagy időtervre január 20-áig kell begyűjteni a módosítókat, ezeket 23-án, három nap múlva fogjuk megvitatni. Az ECON szavazás március 5-én lesz, a plenáris ö, szavazás pedig ezután következő napi rendi pontunk az Európai Beruházási Bankról, szóló 2013-as jelentés. Megadom az Enes Urtasun úrnak. Uh, Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a jelent, árnyékjelentéstevőknek a módosításait. 177 módosítás érkezett, nagyon sok témában. Úgy gondolom, hogy Noha különböző frakcióktól eh, érkező módosítások különböző irányba mutatnak, mégis van egy általános eh, lehetőség arra, hogy konszenzust tudjunk majd kialakítani. Éppen ezért eh, folytatni fogom a munkát ezzel a céllel. A kis és középvállalkozásokra vonatkozó módosításokkal kapcsolatban szeretnénk javítani a KKV-k támogatottságát, ez nagyon fontos számunkra, a kompromisszumok során biztos, hogy fogunk arról is vitázni, hogy a 3A hogyan néz ki, ugyanis ezzel kapcsolatban vannak különböző nézőpontok, de azért talán majd sikerül közös álláspontra jutni. És végül pedig röviden arról is elmélkednék, hogy még mielőtt megadom a szót a többi kollégának, mert talán nekik jut ma az idő oroszlán része. Nos, hát először is van egy olyan módosítás, amely arra vonatkozik, hogy vonjuk vissza, vissza de Castor ügyre vonatkozó említést. Ez azért van benne, mert ez az első olyan projekt, amely a projektbondokra vonatkozik, és éppen ezért úgy gondolom, hogy a parlament nek az a feladata, hogy értékelje, hogy hogyan működött ez, tehát ezért benne kellene hagyni a szövegben, és aztán még néhány más gondolat. A jelentéssel kapcsolatban sokat vitáztunk arra, hogy a makrogazdasági és megszorító politikákkal kapcsolatos nagy vita hogyan is néz ki, erről biztos, hogy még lesz egy nagyobb lélegzetvételű vitánk is a Juncker tervről is. Mind a kettővel kapcsolatban szeretnék közös nevezőre jutni, de az árnyékjelentéstevőkkel már megegyeztünk arról, hogy az EB-re fogunk fókuszálni ebben a jelentésben. Aztán a kompromisszumok az energiapolitikával kapcsolatban is nagyon kényesek. Itt van sok módosítás. Szeretnénk, hogyha erőfeszítéseket lehetne tenni arra vonatkozólag, hogy konszenzusra jussunk, és szeretném megköszönni az árnyékjelentéstevők hozzájárulását, és várom a kommentárokat. Köszönöm. Az benchmarkokra visszatérve, említés született arról is, illetve azt szeretném mondani, hogy júni, máj, január 20-a a módosítások beterjesztésének határideje, de a vita időpontja az februárban lesz, nem január 29-én, ahogy elmondtam. Bálc úr! Köszönöm szépen. Morozan úr, aki az tevünk, nincs itt sajnos, elnézést kér ezért. Azt kérte tőlem, hogy mondjam el véleményét, és a módosításokról is számoljak be. Először is szeretném megköszönni az ő nevében a jelentéstevőnek a munkáját, az együttműködést nagyon jól tudtunk ugyanis együttműködni a megszövegezési fázisban, és reméljük azt, hogy ez a fajta szellemiség továbbra is folytatódni fog. Noha nagyon sok módosítás érkezett a frakciónk részéről is, azért a jelentéstevővel sokkal több dologban egyetértünk, mint amiben nem. Vannak olyan módosítások, amelyek a néppárt számára stratégiai fontosságúak, Ezeket egyébként Morozán úr és jó magam együtt fogalmaztuk meg. Általában elmondható azt, hogy a módosítások egy kiegyensúlyozottabb tartalmat kívánnak elősegíteni, és a KKV-k támogatását. Kutatás, fejlesztés, energia és innováció, illetve infrastruktúra. Ezekre való utalások kicsit hiányoztak az eredeti javaslatból. A gazdasági válság utáni időszakban európai szinten kell felvenni a harcot a munkanélküliséggel ellen, ezt az EIB is jól tudja, és az elmúlt időszakban folytatni kell ezt a trendet, és erősíteni tovább azt jó lenne, hogyha az infrastruktúrákra vonatkozólag egy új szekciót alkotnánk, és a finanszírozást olyan területekre irányítanánk, mint például az infrastruktúrális minőség, illetve a fejlesztés. Egy másik fontos kulcs gondolat számunkra a kutatási területre vonatkozik, illetve az innovatív startup vállalkozásokra. Ettől függetlenül még azért van lehetőség a javításra, javulásra, és arra is emlékeztetnék, hogy szükséges az, hogy az EIB kockázat vállalását is növeljük, annak érdekében, hogy munkahelyeket teremtsünk, illetve gazdasági növekedést serkentsünk az említett területeken keresztül. Ami az energia és klíma területre vonatkozik, az oda vonatkozó módosításokon keresztül megpróbáltuk a klímaváltozást és az energia problémákat, kihívásokat az EIB eredeti hatáskörének figyelembevételével megvizsgálni. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy néhány gondolatot töröljünk, mint például azok a referenciák, amelyek konkrét ügyekre vonatkoznak, mint például az IPVI projektek, Ezen kívül azt is javasoltuk, hogy megfelelőképpen finanszírozzuk a keleti partnerséget. Moldova, Grúzia és Ukrajna, ugyanis ezek az európai keleti partnerek európai utat választottak, és őket támogatnunk kell. Ez stratégiai fontosságú az Európai Unió szempontjából is, miután fontos történések láttak napvilágot az elmúlt hónapok során. Ezek tehát azok a gondolatok, amelyeket a módosításokkal kapcsolatban el akartam mondani. Morozán úr is nagyon reméli azt, hogy a következő tárgyalási fordulókban a jelentéstevő, illetve árnyékjelentéstevők között sikerül majd kompromisszumra jutni a legtöbb kérdésben. Köszönöm szépen. Euh, Monsieur Bay, vous... Bay úr, szó. Köszönöm szépen elnök úr. Meg szeretném köszönni Ágnesnek a jelentését és a jó együttműködést a árnyék előadóknak is. Egyes dolgokat szeretnék gyorsan kiemelni a szocialista frakció nevében. Szeretnénk a DOI-t pontosítani, átláthatóbbá tenni. Másodszorban a project bondok tekintetében egy dinamikus investícióra lenne szükség, gyors fellépésre. Ez egy új ö, életet adhat a programnak harmadsorban. Emlékeztetnék arra, hogy jó konzultáció lenne szükség az érintett pártok között a következő évi projekt kapcsán, javul, javítani kéne az értékelési kritériumokat, a pénzügyi alapok keretek értékelését. Ezek a kezdeményezések, amelyek csökkentenék a költségeinket például energia ügyi területen, ugyancsak üdvözlendőek, és átláthatóságra lenne szükség jó irányításra. A pénzügyi közvetítők és a pénzügyi adóparadicsomok ügyében is, ez még mindig nem sikerült eddig, és pourrait considérer les risques en se basant sur des critères définis, sur une méthodologie transparente, plutôt que sur des critères définis par des organismes privés. A KKV támogatása uh, is uh, kiemelt jelentőségű, és az, hogy ugyanaz olyan logika mentén működjenek a vállalkozások, külső támogatásra is szükség van európai szintről, hogy e, a KKV-k működése az általános európai célokkal összhangba kerüljön. Remélem, hogy sikerül ezeken a területeken a jelentést javítani, és meg tudunk egyezni bennük. Köszönjük szépen, Bajer úr, most pedig Bacak úr kap az ECL frakcióból szót. Gratulujok! Köszönöm szépen, elnök úr! Gratulálok önnek az új hivatalába való megválasztásához. Tisztelt előadó, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy ilyesfajta, ilyen nagy lelkesedést váltott ki ez a jelentés a szakbizottságbeli kollégákból. Ezért is van az, hogy most 177 módosító indítványt kell megvitatnunk, ami a saját maga megjegyzéseit illeti a jelentés tervezettel kapcsolatban. Én nagy megelégedéssel állapítom meg, hogy a jelentés a kis és középvállalkozásokra for, fókuszál, ami ugye eddig nem volt kellő mértékű. Egyetértek azzal, amit a kollégák már elmondtak előttem. Nagyon-nagyon sok megjegyzésük gazdagította a jelentés. Ugyanakkor az a benyomásom, hogy nagyon sok esetben csak ismétlésekről van szó, és ezért aztán a jelentéstevőnek itt eh, szükségszerűen konszolidálnia eh, kell eh, a jelentés tervezetet, illetve kompromisszumos módosító indítványokat kell beterjeszteni, hogy a szöveg az rövid és tömör maradjon. Legfontosabb cím, címszavakhoz tartozik a különböző képességek, alkalmasságok fejlesztése, a munkahelyek megtartása, különösen azokban a régiókban, amelyek jelenleg infrastruktúrális problémákkal küzdenek. Ezen a területen biztos, hogy többletértéket tudunk biztosítani. Aztán itt vannak az energiaprojektek is, amelyekhez szintén említést érdemelnek. Vannak olyan tagállamok, hogy itt különböző tagállamok vannak, különböző az ottani helyzet, ezért megfelelő mozgásteret, rugalmasságot kell biztosítani számukra. Így például a PPP privát és közféra partnerségei esetében is. Ami pedig a Castor projektet illeti, nagyon is értem, hogy milyen jelentősége van ennek a projektnek, és ezért meg kell említeni a jelentésben, de én személyesen úgy gondolom, hogy nem szabadna a jelentésünkben konkrét példákról említést tennünk. Úgyhogy én támogatom azokat a módosító indítványokat, amelyek a vonatkozó rész törlését irányozzák elő, ugyanakkor nyitott vagyok újabb ötletekre, kezdeményezésekre, kompromisszumos módosító javaslatokra. A 160-as és 177-es módosító indítvány felsorolja a legfontosabb eh, pontokat, így például egy vitafórumnak a megteremtését hajlandó vagyok, és kész vagyok önöknek ezekről a módosító indítványokról beszélni. Kecek úr, köszönöm szépen. Örülök annak, hogy én is ö, csatlakozhatom a köszönetet nyilvánítókhoz, és gratulálok tényleg mindenkinek, aki dolgozott a papíron. Az én módosító javaslataim kompromisszumosak, és különösen üdvözlöm azokat a módosítókat, amelyek a KKV-k jelentőségét növelik, a 82, 87-es és 90-es módosítók pedig arra irányulnak, hogy a KKV-k profiljait meg lehessen erősíteni, mint ahogy az már elkezdődött az európai gazdasági válság kapcsán. Hogy kiemeltebb szerepük legyen a jelentésben, azt szeretném. Remélem, hogy sikerül megkötni a kompromisszumot támogatom a néppárti javaslatokat a kutatási KKV területén. A 139-es, 133-as, 144-es módosítóim is összefüggenek, a 129-es és 142-es módosítók is remélhetően egy kompromisszum répé, részét képezik majd, a környezeti szempontokról szólnak, globális ambíción kéne, hogy legyen az egész EU-nak, párt függetlenül vagy parlamenttől, tanástól függetlenül ezeknek a továbbitele. A 133-as módosító azonban szívügyem, ha azt akarjuk, hogy a hagyományos energiák és az ilyeneket szolgáltatók közötti összefüggések, kapcsolódások csökkenjenek, ezt feltétlenül be kéne venni a szövegbe. Támogatom azokat a módosítókat, amelyek nagyobb átláthatóságot követelnek, elszámoltathatóságot, különösen a pénzügyi közvetítők vonatkozásában. Köszönöm. A GUE frakciótól Takadimulis úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A saját szemszögömből én magam is szeretnék Ernesto Urtasznak, az előadónak gratulálni. Köszönöm szépen az általa elvégzett munkát. Úgy gondolom, hogy nagyon jó alapot képez a további eszmecseréhez. Tekintettel arra, hogy kevés időnk maradt, úgy gondolom, hogy itt a technikai részletekbe menő vitát el kellene kerülnünk. Érdemben a következőkről van szó jelentésben, ugye a gazdasági helyzetről itt Európában. Fontos, hogy ebben a helyzetben erősítsük az Európai Beruházási Bankot. Tényleg sok olyan ország van, ahol magas a munkanélküliség, és ezekben az országokban ténylegesen az a helyzet, hogy őnekik a lehetőség szerint a legtöbb hasznot kell húzniuk a beruházási bank tevékenységéből. Az Európai Beruházási Banknak nem azokra az országokra kell összpontosítania, ahol a beruházási eh, a beruházások szükségessége nem olyan nagy. Az is fontos, hogy nagyobb átláthatóságot tekintsünk arra vonatkozóan, hogy hova mennek a pénzek, és milyen kritériumok alapján osztják szét a pénzt. Hiszen nagyon sokan lobbista csoport van, aki azon dolgozik, hogy a pénzek ne feltétlen a égetően szükséges területekre irányuljanak. Tehát egy nagyobb fajta kiegyensúlyozottságra kell törekedni. nagyobb fajta kiegyensúlyozottságra kell törekedni, a banknak a rendelkezésre álló terjedelmes forrásai és a banknak a, a pénzodaítélési politikája között. Hiszen a legkisebb munkanélküliséggel rendelkező országokban jelentős források mennek, és a legnagyobb munkanélküliségű országokban pedig nagyon rossz gazdasági mutatók mellett is hiányoznak a legszükségesebb beruházások. Gyakorlatilag itt tényleg a kohézió támogatásának hiányát láthatjuk. Vannak olyan módosító indítványok, különösen a mi frakciónk tollából, amelyek a jelentés alap gondolatát tovább hangsúlyozzák. De vannak olyan módosító indítványok is, amelyek a jelentés által megfogalmazott üzenetet és az alapvető jó megközelítés vonat tovább kívánják erősíteni. Úgy gondolom, ténylegesen nyílt vitát kell folytatnunk erről a jelentésről, és végre biztosítani kell a kompromisszumok közötti egyensúlyt. Hogyha olyan módosító indítványok kapnak támogatást, amelyek javítják a jelentést, amelyek rontják a jelentést, akkor ezeket nem fogjuk tudni támogatni. Záni úr az RDD csoport. Köszönöm szépen csatlakozom a köszönet nyilvánításokhoz azért is, mert ez a munka nagyon jó kiindulási alapot jelent. Köszönöm a munkáját az árnyékjelentéstevőknek is, mert jó volt együtt dolgozni egy fontos témában. A központi bank szerepével kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy ennek a parlamentnek most ebben a történelmi időszakban kulcsfontosságú szerepe az, hogy megerősítse a beruházási bank szerepét, annak érdekében, hogy az Európai Beruházási Bank gazdaság élénkítő szerepet tudjon betölteni és katalizátorrá váljon. Ez eddig nem volt így szerintem, és ennek a mostani jelentésnek pont az a célja, hogy irányt váltsunk, és erre szükség is volt. Úgyhogy kicsit csodálkozom is azon, hogy ennyire sokan akarnak változtatásokat, és igaz, hogy jó néhány változásra szükség is van. Valóban a KKV-kra kell odafigyelni a legjobban, mert a tagállamokban sokszor a kis és középvállalkozások nehezen férnek hozzá a beruházási bank programjaihoz, mert egész egyszerűen nem elég nagyok ahhoz, hogy lobby tevékenységet tudjanak kifejteni, ahogyan a GU és kolléga is elmondta az előbb. Nem tudnak elég gyorsan reagálni, azért, mert nagyon sokszor köztes tagállami hatóságok nehézkessé, bürokratikussá teszi a folyamatot, és ezen a ponton valamit tennünk kell. Ugyanis az a célunk, hogy egyszerűbben jusson el a pénz a KKV-khoz, és lehetővé tegyük a növekedést. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek is a munkáját, mert meghallgatta a mi véleményünket is. Ez a külső mandátumra vonatkozik. A BEI, vagy a Beruházási Bank nagyon sokat tesz az unión kívüli területekért is. Ez persze rendben van, de azért ebben a mostani helyzetben talán át kellene ezt gondolni, annak érdekében, hogy a beruházási bank forrásait inkább az unión belülre irányítsuk. Ezek a források ugyanis mindig kevésnek bizonyulnak, tehát próbáljuk meg az Európai Uniós értékeket, érdekeket védeni, és amikor majd ezt jól megtettük már, megfeleltünk ennek a feladatnak, akkor majd az unión kívülre is tekinthetnénk. Van még egy másik gondolat is, amire mindenképpen oda kellett figyelnünk. És ez pedig nem más, mint az infrastruktúrális beruházások, a projektbondok, amelyek sajnos nem jól működtek. Ez egy csőd volt, egy fiaskó volt. Nagyon sajnálatos ez. A Kastor projektre gondolok egyébként. Tehát az ilyen típusú programokkal kapcsolatban is az Európai Beruházási Banknak minőség és mennyiségű, mennyiségi értelemben is hatásvizsgálatot kell végeznie ugyanis több millió euróról van szó, és fontos, hogy ezt a pénzt jól költsük el. Korrekt módon, és ne csak gazdasági értelemben, hanem szociális szempontból és környezetvédelmi szempontból is. Nagyon gyakran olaszként tapasztalom azt is, hogy hogyan élnek vissza a beruházási bank projektjeivel, nagy infrastruktúrális projektekben a maffia és a szervezet bűnözés részvételével valósulnak meg ezek a projektek. Például a Mestrei projekt volt ilyen Olaszországban. Annak ellenére, hogy korrupcióért és bűnszervezeti tevékenységért elítélték ugyanezeket a személyeket, de mégis ennek a projektnek egy részét megint a BEI támogatni kívánja. Most tévedni emberi dolog, de hogy folytassuk is a tévedésünket, az viszont már ördögtől való, úgyhogy ez az utolsó gondolatom. Reméljük, hogy ebből a jelentésből az is ki fog majd jönni, hogy a beruházási bank végre újra saját mandátumára próbáljon meg koncentrálni, ami nem más, mint hogy fenntartható fejlődést támogasson Európa számára. Ezt szeretnénk tehát elérni. Reméljük, hogy ez meg is fog valósulni. Köszönöm. Nem jelentkezett senki a spontán felszólalásokra, úgyhogy kicsit hamarabb befejezhetjük, de azért még megadunk Tasson úrnak az összegzés okán a szót. Köszönöm az árnyék előadóknak a megjegyzéseket, és köszönöm, hogy sokan jelen voltak most is, és így viszonylag konszenzusos most már a jelentés. Felírtam magamnak minden ellenvélemény kiegészítést. Megpróbálok most akkor a plenárisunk után azonnal kompromisszumódosítókat írni, és ezeket előterjeszteni. Ahogy gondolhatják is, én is érdekelt vagyok a kompromisszumos módosítók megalkotásában, 8-9 napon belül megkapják őket. Köszönöm. Akkor ma megvitattuk a módosítókat. 27-én szavazunk róluk, és a plenáris szavazás a márciusi plenárisok egyikén lesz. Egyéb kérdések között nincs semmi nekem, úgyhogy csak annyi maradt, hogy bejelentsem, hogy hétfőn lesz következő ülésünk Strasbourgban. Mindenkinek jó étvágyat kívánok!